Uh, uh, Kedves kollégák, szeretnénk kezdeni a munkát. Uh, aki késik, késik, de szeretném megkezdeni az ülést. Először is üdvözölném Joaquin Almunia biztos urat, aki először a bevezető beszédében a jelenlegi munkájukról fog beszámolni, hiszen fontos munkafolyamatok vannak folyamatban, és intézményközi egyeztetés is zajlik, és utána majd kérdéseket és észrevételeket lehet tenni. Biztos úr, őné a szó. És nem sokára kávé is lesz, remélem, mondja a biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek, aki megjelent a Regi Bizottság ülésén. Köszönöm a meghívást, és hogy lehetőséget kaptam arra, hogy önökkel eszmét cseréljek, és hogy meghallgassam a véleményüket még mielőtt megtennénk az utolsó lépéseket abban a folyamatban, amely az vitákra és eszmecserére vonatkozik az új regionális támogatási iránymutatásokról. Nagyra értékelem azt, ahogyan a szakbizottság sok tagja és a parlament sok képviselője részt vállalt ebben a munkában. Ez egy hosszadalmas eljárás volt, egyeztetési eljárás, és nagyra értékeltem azt a kezdeményező készséget, amelyel saját kezdeményezésű jelentést készített a parlament, ami nagyon hasznos is volt számunkra ebben a munkafolyamatban. Önök is tudják, hogy az új regionális iránymutások a 2014-20-as időszakra nézve egy szélesebb stratégia keretében készültek el. Az állami támogatások modernizálására irányul ez. Ezt a bizottság az én kezdeményezésemre tavaly májusban indította el. Ez a állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó modernizálás azzal a célral készült, hogy az állami támogatások keretét jobban hozzáigazítsuk az Európa 2020-as gazdasági növekedési stratégiához. Ugyanakkor szeretnénk bevezetni az iránymutatásokban új elemeket, egy olyan környezetet teremtve, amelyben a közhatóságok, amelyek adófizetői pénzeket kezelnek, olyan időszakban, amikor költségvetési konszolidáció zajlik és szűkösek az erőforrások, külön figyelmet szentelhetnek eh, arra, hogy a növekedést hogyan lehet támogatni ezekből a forrásokból és a közös céljainkat. Ezért eh, azt a célt eh, tűztük magunk elé, hogy lehetőleg a legjobb körülmények között kerüljünk ki a válságból. Sokszor elmondtam, hogy a modernizálási stratégiának az a célja, hogy a tagállamok és az állami hatóságok segítséget kapjanak abban, hogy többet elérjenek kevesebb forrásból, vagyis nagyobb hatékonysággal és jobb minőségben kell felhasználni az állami forrásokat, hogy ezek olyan beruházásokra kerüljenek, amelyek nem történhettek volna meg állami támogatás nélkül például a regionális iránymutatások összefüggésében ezeket az elveket úgy alkalmaztuk, hogy az európai régiókra vonatkozzanak, különösen a leghátrányosabb helyzetű régiókra Európában. Szeretnénk valós hozzáadott értéket teremteni a regionális fejlesztés tekintetében ezekben a régiókban, és ezt szolgálja a modernizált iránymutatás. Szeretnénk megakadályozni azt, hogy a tagállamok versengjenek a támogatásokért, amikor költségvetési megszorításokat kell végrehajtanunk Európában, és szeretnénk leegyszerűsíteni a beruházási projektek elemzésének folyamatát. A bizottság munkáját, a versenyügyi főigazgatóság munkáját az a projekt elemzésben szeretnénk arra korlátozni, amely esetek nagy támogatást kapnak, és amelyek nagy hatással vannak a belső piac működésére, és amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy regionális támogatásra felhasználják ezeket a rendszereket az iránymutatásoknak megfelelően, egyszerűbben, rugalmasabban, és az egyedi projektek adottságaihoz alkalmazkodó módon nemzet és regionális szinten. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy milyen lényeges úgy tekinteni ezeket az iránymutatásokat, hogy figyelembe vesszük mindeközben azt, hogy 7 évre húzódik ezeknek az iránymutatásoknak a végrehajtása, és lesz egy általános blokkmentességi rendelet ebben az időszakban, vagyis az iránymutatásokkal összhangban lévő támogatásokra ez az egységes mentesség vonatkozik, vagyis ezekre nem ír elő a bizottság előzetes értesítési kötelezettséget, hanem ezekre annak a rendtartásnak a szabályai vonatkoznak, amely szerint a, az adott támogatást végrehajtják. A legfontosabb változásokról szeretnék beszélni, amelyek az iránymutatásokban most helyet kaptak. Amikor módosítottuk az iránymutatásokat, illetve frissítettük a tartalmunkat, tudatában voltunk, hogy Európában négy emberből egy a kevésbé fejlett régiókban él, és amikor 7 évvel ezelőtt utoljára vitát folytattunk az iránymutatásokról, akkor egy a háromhoz volt ez az arány, vagyis Európa lakosságának harmada élt olyan régiókban, amelyekre az iránymutatások vonatkoznak. Most ez az e, a lakosság negyede, ami azt jelenti, hogy az elmúlt néhány évben még e, annak ellenére is, hogy ez volt a válságnak az első néhány éve, a hátrányos helyzetű régiókban élő lakosság mértéke vagy aránya csökkent, vagyis figyelembe vettük a jelentősebb gazdasági konvergencia szükségességét az iránymutatások megfogalmazásában, de tudatában vagyunk annak is teljes mértékben, hogy nagyon mély és nagyon nehéz válságban élünk ezért, bár 45%-a a teljes EU lakosságnak a korábbi iránymutatásokkal lefedett népesség. Most a 27-ek szintjén ez az arány 47,2%-ra emelkedett. A legszegényebb régióknál a támogatási intenzitás változatlan marad, a többi segítségben részesülő régió tekintetében általánosságban csökken a támogatási intenzitás, figyelembe véve a nehéz helyzetet ezekben a régiókban költségvetési szempontból. Pontosan ezek a régiók kell, hogy az élelmutatások kedvezményezettjei legyenek. Bizonyára sok szó esik majd ma délelőtt is arról, hogy szigorúbb lesz a megközelítés a nagyvállalatok támogatásában a C régiókban. Az A régiók az átlag 75%-a alatti GDP per fő mutatóval rendelkeznek, tehát ezek ugyanúgy folytatódnak ezek a projektok, projektek, mint korábban ugyanúgy, mint a KKV-k esetében, a nagyvállalatok ugyanazt a, az elbánást kapják majd, a C régiókban viszont eh, szigorúbbak szeretnénk lenni. Már csak azért is, mert úgy gondoljuk, hogy az ösztönző hatás, vagy a többletérték az állami támogatásokból, amit a nagy eh, vállalatok kapnak, sokkal alacsonyabb mértékű, mint az a hozzáadott érték, ami a tapasztalataink alapján keletkezik, illetve az elemzéseink alapján, abban az esetben, ha ezt a támogatást kkv kapják. A nagyvállalatok olyan beruházásokat eszközölnek, amelyek kaphatnak nagy állami támogatást, hogyha az ágazati iránymutatásoknak megfelelnek, kutatás, környezet, energia, kockázati tőke iránymutatások. Ebben a három esetben ezek a legfontosabb iránymutatások már ami az állami támogatások mennyiségét illeti. Ezeken dolgozunk, ezeken az iránymutatásokon, hogy egy új verziót készítsünk belőlük, és valószínűleg évvége előtt készen állunk majd arra, hogy a kockázati tőke és a kutatásfejlesztés innovációs iránymutatásokat elkészítsük, és valószínűleg az energiakörnyezet iránymutatásokat is elfogadjuk majd addigra, vagyis jövő év elejére, még mielőtt a parlamenti ciklus véget érne. De természetesen a nagy vállalatok olyan beruházásokat is indítanak majd, amelyek nem tartoznak a, ez említett ágazati iránymutatások körébe, és ebben az esetben, hogyha egy C régióban, vagyis segítségben részesülő régióban szeretnék ezt végrehajtani, amely 75%-os eh, átlag GDP-nél magasabban rendelkezik, akkor eh, rugalmasabbak leszünk, és az utolsó verzióban azt mondtuk, hogy eh, ezeket el lehet számolni abban az esetben, hogyha egy új zöldmezős beruházásról van szó, ebben az esetben az ösztönző hatás nagyon fontos tényező, és ezt figyelembe is kell vennünk vagyis egy új üzemről van szó, egy új beruházásról, ahol előtte semmi nem volt, vagy pedig, hogyha már egy létező üzemről van szó, akkor egy új termék előállítását irányozza elő a beruházás, egy új termelési sort indítanak el például. Ugyanakkor az iránymutatások, mint az új generációs irány mutatások mindegyik elmodernizációs stratégia keretében szigorúbb értékelést fog előírni, különösen az ösztönző hatás tekintetében. Ezeket az iránymutatásokat úgy állítjuk össze, hogy áthelyezés, üzemethelyezés elleni záradékokat is tartalmaznak majd, sokkal szigorúbban, mint jelenleg. Megtartjuk a jelenlegieket, és ezeket még kiegészítjük további relokáció ellenes rendelkezésekkel, az eddigi tapasztalatainkból kiindulva sokszor a beruházók egy régióban kérték a támogatást, aztán szépen bezárták az üzemet, és áthelyezték egy másik régióba, ahol még ráadásul sok esetben állami támogatást is kaptak. Továbbra is természetesen figyelembe fogjuk venni a legtávolabbi régiók sajátosságait és a, a, a ritkán lakott régióknak a sajátosságait az európai régiók között, és megpróbáljuk összehangolni a lehetőségek szerint legnagyobb mértékben a regionális támogatásokra vonatkozó iránymutatásokat a kohéziós és regionális politikák alapelveivel. De ezt el kell ismételnem, amit már sokszor elmondtam korábban a folyamat során, hogy a regionális iránymutatások célja nem lehet száz százalékban azonos a strukturális politikák alapelveivel. Ennek a támogatásnak a célja nem teljesen azonos a regionális kohéziós politikáknak a célkitűzéseivel. Vagyis egy ilyesfajta összehangolásra szükség van, amely pontokon erre szükség van, ott megtesszük, és ahol pedig el kell térni az alapelvektől, akkor ebből nem fogunk problémát csinálni, mivel vannak olyan témák, amelyek esetében ez észszerű. Elnök asszony, ezek azok a legfontosabb gondolatok, amelyeket meg szerettem volna önökkel osztani a mai vitát felvezetendő. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm szépen biztos úrnak, és nem tudom, hogy ki szeretne először hozzászólni. Vannak szabályaink, természetesen a bizottságnak van szabályai, tehát először is a jelentéstevő, aztán a koordinátorok, vagy ha a koordinátorok esetleg átadják a lehetőséget a vendégeknek, önnek akkor megadnám a szót. Köszönöm szépen. A csetolmácsolást nem hallottam. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak ezért a nagyon fontos vitán való jelenlétér, és most már a bevezetőben is nagyon sok pozitív lépésről hallottunk, szeretnék ezekre reagálni, és természetesen szeretnék a realitások talaján maradni, azokkal a témákkal foglalkozni, amelyek a dokumentumaimból kiolvashatom. Három témát szeretnék érinteni. Először is nem osztom azt a véleményt, hogy az állami támogatások és a kohéziós politika egymást kiegészítik. Azt hiszem, hogy feszültség látható a két politika között, különös tekintettel arra, hogy a kohéziós politika szempontjából milyen, időpontos, milyen időpontok fontosak, és az állami politika szempontjából milyen időpontok fontosak, hiszen itt 2007 és 2009 között terveztek az államok, és amikor a regionális karták és a támogatásokról van szó, akkor kettő 2008 és 2010 között számoltunk, és hogyha megnézzük a munkanélküliségi adatokat, akkor nagyon jelentősek a különbségek. Azt a véleményt sem osztom, hogy ezek a számok lefedjék egymást a kohéziós politika egyes besorolásai területén. Azt hiszem, hogy itt egy egységes megközelítésről van szó, és szükség van arra, hogy a kedvezményezettek egyszerűbben férhessenek hozzá a támogatásokhoz. A második kérdésem az a szubnacionális szervezetekkel való bánásmódot illeti, különös tekintettel a Leipzig-Hallei pályaudvar példáját szeretném itt felhozni, hiszen itt területi önkormányzati szervezetek nem rendelkeznek különösebb tapasztalatokkal az értestési kötelezettség vonatkozásában, rendkívül munkaigényesek ezek a feladatok. Éppen ezért nagyon fontos, hogy meghallgassuk itt az Európai Parlament véleményét annak érdekében, hogy kik azok, akiket az értestési eljárás nem vonatkozik. A harmadik megjegyzésem pedig arra vonatkozna, hogy az igazgatási ráfordítás és a bonyolultság fokát kellene csökkenteni, különösen ami a regionális támogatások illető, hiszen így elmegyünk az eredeti cél mellett. Beszéltem üzletemberekkel, vállalkozókkal, akik megfelelő támogatásban akartak részesülni, mert most vannak olyan akadályok, hogy nagyon sokan elgondolkodnak arról, hogy egyáltalán benyújtsák-e ezeket a pályázatokat. Hogyha ezt tovább bonyolítjuk, ezt a folyamatot, akkor ez még kedvezőtlenebbé teszi a helyzetet. A bizottság természetesen jól döntött, hogy a nagy vállalatokat kizárja a C régiókból, ha bár nem egészen értem, hiszen ezekben a régiókban is szükség van gazdasági ösztönzőkre. Azt is megértem, hogy a bizottság azt mondja, illetve tanulmányokat mutat be, amelyek a problémát csak részben érintik. Hogy létezik az, hogy lazábbak voltak a szabályok a gazdasági növekedés idejében, és most ugyebár nem gondol, akkoriban ugyebár nem gondolkodtunk a válságról, és most pedig ugye a válság idején kell változtatásokat végrehajtatnunk az ön szavai bizonyos könnyítéseket tartalmaznak, amelyek a helyes irányba mutatnak, habár biztos úr nem tudok teljes egészében egyetérteni az ön elképzeléseivel. Még egyszer szeretném megismételni, hogy nincs lehetőség arra, hogy a parlament együttdöntési jogokkal rendelkezik a kohéziós politika területén, másrészt pedig ugye ott vannak a jogalkotási szervek, amelyek aktív módon kell, hogy hozzájáruljanak a keretek kialakításához, és ez azt eredményezi, hogy a kohéziós politika egyszerűen háttérbe kerül. Ez egy demokratikus deficit, és úgy gondolom, hogy belátható időn belül mindezt korrigálni kell azt szeretném elmondani, hogy ezek a könnyítések és néhány más gondolatot, amelyet felvezetett, ezeket üdvözölni tudom, akkor, hogyha ez valóban az eredeti szövegbe beépítésre kerül. Köszönöm szépen. Szeretném eh, reagálni az ön megjegyzéseire természetesen nem kívánok túl hosszan beszélni de annak azért, hogy legyen még más hozzászólásokra is idő. Először is azt szeretném elmondani, hogy a kohéziós politika és a regionális iránymutatások közötti kapcsolatok. Itt beszéltem ugyebár a különféle statisztikai adatokról, ami a regionális iránymutatásokat illeti, ezek teljesen logikusok, a rendelkezésre álló információk alapján dolgozunk, az Eurostat adatokat vesszük itt figyelembe, 2010-es adatokról van szó, ami pedig a regionális iránymutatások térképeit illeti, ezek sohasem fették le a az állami támogatásokat mutató táblákkal, ezek idő, egy időben közelítettek egymáshoz, de sohasem fették le egymást. Ami pedig az infrastruktúra kezelését illeti, hogyan kezeljük azokat az állami pénzeket, amelyek, amely, amelyek infrastrukturális fejlesztésre kerülnek sor. E, gondolok itt a Leipzig-Hallei pályaudvarra. Ezt a kérdést jelenleg is elemezzük, ami a Leipzig-Hallei határozatot illeti, akik esetleg nem ismerik a részleteket. Nagyon sok esetben azok az infrastruktúrális beruházások, amelyek megfelelő gazdasági dimenzióval rendelkeztek, ezeket közelebbről meg kell vizsgálni. Természetesen esetről esetre vizsgálunk, és a versenyképességi tanács is foglalkozik ezzel a kérdéssel az a két szabályozás, amelyet a tanács tegnap támogatott, az lehetővé teszi, és itt egy tanácsi szabályozásról, határozatról van szó, a parlament ehhez természetesen hozzá tud szólni. Itt egy általános támogatási megközelítésről volt szó, tehát lehetővé teszi azt, hogy ágazatról ágazatra az állami támogatásokat oly módon kezeljük, hogy ne, nincs szükség előzetes értesítésre a bizottság felé. A bizottság számára az lehetővé teszi, hogy egy általános kivételezési eljár, kivétel eljárásban segítse az egyes ágazatok fejle, fejlődését, és mostantól az ez év végéig fogjuk megvitatni, hogy ezekben az új szektorokban, amelyet az új szabályozás hozott létre, hol, fog, hol fogjuk bevezetni a tömbösített, tehát az általános mentesítést. Például infrastruktúrális beruházások területén. Más területeken pedig foglalkoznunk kell ezekkel az általános kivételezés, kivételekkel állami támogatások területén. Gondolok itt pontosan a infrastruktúra infrastruktúrafejlesztésre, vagy ipari, fejleszté, ipari innovációs fejlesztési infrastruktúrákra. Meg kell zár, le kell zárnunk ezeket a tárgyalásokat, ezek a tárgyalások jelenleg is zajlanak, ez év végén vagy legkésőbb jövő év elején. Bizonyos esetek esetekben, ami a repülőtereket illeti, ismerjük ezt a jó, ismerjük ezt a kérdést a Leipzig-Hallei pályaudvar, illetve a repülőtér vonatkozásában van. Ugye a repülőterekről szóló irány mutat iránymutatás, szükségünk van ezekre az infrastrukturális iránymutatásokra is az új vagy az az átdolgozott iránymutatások vonatkozásában. Mindenki tisztában van azzal, hogy a regionális hatóságok számára leeszítsük az életüket, hogyha infrastruktúrális beruházásokat akarnak finanszírozni. Szükségünk van arra, hogy ők is támogassanak bennünket, hogy mi is ellenőrizni tudjuk az állami támogatások felhasználását. Ez az új generációs iránymutatás lehetővé fogja tenni azt, hogy megfelelően foglalkozzunk a leipzig-hallei határozattal, illetve a további kérdéseket is megfelelően fel tudjuk venni. Ami az administratív terheket illeti, teljesen egyetértek önnel hogyha megnézzük azt a munkát, amelyet elvégeztünk az állami támogatások ellenőrzésének szabályozása területén, nagyon sok változást fog észrevenni, tényleg nagyon sokat. Viszont egy dolgot szeretnék világossá tenni önnek is, és mindenkinek, hogy amikor a bizottság elemzéseket végez, projekteket épít, amikor nagy összegű állami támogatásokról van szó, akkor meg kell védenünk a belső piacot egy, annak érdekében, hogy tisztességes verseny alakulhasson ki, hogy az állami támogatás ne torzítsa el a belső piacot, és megvédjük az állampolgárokat, illetve az adófizetőket, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az állami pénzek felhasználását hatékony módon kezelik, menedzselik, és ezek megfeleljenek azoknak a céloknak, amelyeket saját magunk tűztünk ki magunk elé. Meg növelni kell a hatékonyságot, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy mennyire megfelelő ezeknek az állami pénzeknek a felhasználása annak érdekében, hogy ugyanazt az eredményt kisebb ráfordtással tudjuk elérni, tehát a hatékonyságot növeljük. És ami a nagyvállalatokat illeti, én nem szeretnék ebbe túlzottan elmélyülni, az Európai Parlament részvétele ezekben a versenyjogi kérdésekben és állami támogatási kérdésekben, tudom, hogy önök az ön együttdöntést preferálják, én viszont szeretném elmondani, hogy én mit gondolok valóban én is támogattam volna ezt, mert nekem is jó a együtt döntés, de én nem tudom saját magam megváltoztatni a szerződést. Köszönöm szépen. Manfred Weber elnök, alelnök úr, elnök asszony, szeretnék először is köszönetet mondani, hogy ön nagyra értékeli a parlament döntését. Ez egy nagyon erős jelzés, és a plenárison is néhány héttel ezelőtt elhangzott, hogy a parlamenti képviselők részvétele fontos az ön számára. Mindenki azonban tudja, hogy mennyire nehéz ez a mérlegelés, amelyet önnek el kell végeznie. Különféle európai terekben, régiókban beruházásokat támogatni, e, azokat elindítani, és ezzel párhuzamosan a belső piac egyensúlyát is fenntartani, megvédeni a túlzott állami támogatások ellen. Szeretnék az európai Európai Néppárt szempontjából néhány kérdést itt elővezetni hiszen beszéltünk itt a regionális beruházásokról, infrastrukturális kérdésekben, és miután elhangzott itt a leipzig hallei példa, és ami a mentestést illeti, ez számunkra egy nagyon pozitív út, hiszen a régiók ilyen módon jogbiztonságot kapnak, és annak érdekében, hogy ezek a beruházások jogbiztonságban menjenek végbe, és ne kelljen attól félniük, hogy végül is az Európai Parlament elé kerülnek, és vissza kell fizetniük ezeket a pénzeket. A tanácsban tegnap a megfelelő döntések születtek, ezeket én üdvözlöm. Ami pedig a nagyvállalatok támogatását illeti, én értem, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy amikor termelés, amikor kapacitásokat áthelyeznek, ez Európa számára nem jelent többletértéket. értéket Na most az a korlátozás, hogy, hogy ne támogassuk a nagyvállalatokat, ez a helytelen megközelítés, hiszen vannak olyan régiók, akiknek éppen erre a klaszterre, tehát nagy termelő nagy termelőkapacitásokra van szükségük, amikor támogathatunk egy új terméket egy teljesen új termelő egység létrehozását, de hogyha a meglévő nagy üzemek az alulfejlett régiókban nem támogat, nem, nem fejleszthetik a kapacitásaikat, ez úgy gondolom nem a megfelelő út. Szükségünk van egy ipari klaszterre ezekben a régiókban, hiszen hiszen a kis és közepes vállalatok függenek ezektől a nagyvállalatoktól, és az ő hiányukban nincs semmilyen túlélési lehetőségük. Mindenesetre köszönöm az eddigi hozzáállását, és kérem, hogy vizsgálja felül ezt a kérdést még egyszer. Na most említette ugye a 45%-os arányát a lakosságnak, én azt hiszem, hogy itt tovább kell lépnünk. Itt lenne két kérdésem, amit szeretnék szintén felvetni. Foglalkoznék itt a nagyvállalatok nemzetközi perspektíváival, különös tekintettel a vám előírások globalizálásával hogy on, ott hogyan értékeli a fejlődést, illetve az új szabályozás ad-e választ az új nemzetközi Eh, mércékre. A második kérdés, ez ismételten a regionális politikához kapcsolódik, hogyha a múltban a regionális politika és a támogatási politika közötti térképek nem feltétlenül feleltek meg egymástól. Eh, persze kérdés az, hogy ez a megfelelő hozzáállás, -e, hiszen vannak olyan régiók, eh, ahol szükség lenne a támogatásra, de Európa nem ad pénzt, viszont vannak olyan helyek is, ahol Európa ad pénzt, viszont nem megfelelő azoknak a fejlesztési iránya. Éppen ezért biztos úr engedje meg, hogy egy további ponttal még foglalkozzak, és eh, én egy Németország és Csehország közötti határövezetnek vagyok a regionális támogatási képviselője, ismeri a témát, többször beszéltünk már róla, és azt tudom mondani, hogy azok az emberek, akik a volt vasfüggöny területén élnek, akiknek befolyásolni kell az egységes Európa kialakítását, hiszen Berlinben, Párizsban vagy Amsterdamban mások a körülmények. Egyrészt ugye Európában vannak magasan támogatott területek, másrészt ugyanabban az Európában vannak olyan területek, ahol nincs egyáltalán támogatás, és a támogatási különbség akár 25% is lehet. Ö, én tudom, hogy a nemzeti szinten Berlin, Varsó, Bécs és Rómában születnek a döntések. Ezek a privilegizált támogatási területek, én ezzel tisztában vagyok, én ezért köszönetet is mondok, de remélem azt is, hogy a régiók felhasználják ezeket a lehetőségeket. Viszont a polgárok a helyszínen azt várják, hogy Európa, az európai szint gondoskodjék a tisztességes elosztásról, piacról a támogatások területén és a polgárok azt mondják, hogy ez Európának a feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy a támogatási különbség ne legyen sehol se 15%-nál magasabb, hiszen itt szélsőséges kisebbségekről van szó, de ezek a területek mindenképpen hozzájárultak Európa egységesüléséhez, és azt szeretném, hogy abban a határozatában, amely majd ma délben fog megszületni, foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mérlegelje ezt a kérdést, és vegye fel a gondolatok közé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Weber úr. Már sok alkalommal volt erről a témáról szó, ön is biztos emlékszik rá, és ez minden bizottság előtt volt már ez a téma. Ami a vállalatokat illeti, úgy gondolom, és aminek szabályozásban szerepelnie kell, Erről sok mindent hallgattunk, meghallgattunk minden érvet és álláspontot, több mint egy évig tartott ez a konzultáció és egyeztetés. Rengeteg találkozót tartottunk különböző szereplőkkel, regionális hatóságokkal, kormányzatokkal, kormányi képviselőkkel, az európai parlament képviselőivel, nemzeti parlamenti képviselőkkel, az régiók bizottságával, stb. stb. Elképzelhető, hogy ez az a szöveg legalábbis az én eh, regnálásom alatt eh, egy éves eh, bizottsági munkám alatt, ahol a legtöbbet egyeztettünk bilaterális alapon az elfogadás előtt. A jelenlegi verzióban az irányelv tervezet a nagyvállalatok tekintetében a C régiókra nézve a megfelelő megoldást tartalmazza. A bizottság tapasztalata eléggé széleskörű az segítséget kapott régiókban működő nagyvállalatokról. Más intézmények is végeztek tanulmányokat, és a, a tudományos intézmények is, és mindenből az derült ki, hogy csak azok a nagyvállalatok, amelyek az ágazati irányelveknek megfelelő projekteket végeznek, ők érdemelnek támogatást. Sok véleményt meghallgattunk, és ez egy olyan előrelépés véleményem szerint, amely azt teszi lehetővé, hogy az új beruházások, a zöldmezős beruházások, az új üzemek, vagy pedig új termékben és új gyártási ö, létesítményekben történő beruházás kap támogatást, és úgy gondolom, hogy ez még tovább is lép, mint amit eddig reméltünk, és ennél tovább nem tudunk menni, mert itt közpénzekkel költéséről van szó, ráadásul nagyon nehéz időszakban. Én a bizottságot képviselem, a bizottságnak kizárólagos hatásköre van a, a, az állami támogatások ellenőrzésében. Most már nem is csak a határon vagyunk, hanem talán túl is léptünk ennek a hatáskörnek a feszegetésében. Ami az határokon elterülő térségeket, illeti a határzónákat, vannak olyan térségek, amelyek szerepelnek a jelenlegi térképen, vagyis ők C régiónak minősülnek határmenti elhelyezkedésük miatt, és a regionális alapokból ezek soha nem részesültek, de az ösztönzési térképen rajta vannak. És abban az esetben, hogyha a regionális ösztönzőknek a térképe nem kell, hogy egybeessen Johannes Hahn térképével, ami a strukturális alapok kiosztására vonatkozik. Ez más kérdés. Az alapvető célkitűzések azonosak, a regionális fejlesztést kell támogatni, de a részletkérdésekben eh, ezeknek a térségeknek az elbírálása különböző. Az Európai Tanács eh, egy bekezdést, egy eh, ajánlást tett a bizottság számára, és továbbra is azt mondom, hogy a bizottságnak kizárólagos hatásköre van ebben, az irányelveket, az iránymutatásokat a bizottság dönti el, a tanácsé minden tiszteletem, de ő nekik ebben nincsen hatáskörük. És ezt senki nem vonhatja kétségbe, hogyha valamilyen probléma van, ezt a bizottság teheti szóvá, nem pedig a tanács. Kizárólagos hatásköre van tehát ebben a témában a bizottságnak, és mint ahogyan elmondtam, a tanácsnak is amikor a tanács azt mondta, hogy a tagállamok a nemzeti térképeken megoldást találnak az határmenti térségek problémáira. Tehát ők is a tagállamok szerepéről beszéltek, és ahogyan sokszor elmondtam, én a német szövetségi kormányzat képviselőinek is, a Bundestagban is nemrégiben, hogy ez a térkép Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt Németország egészíti ki a német illetékes hatóságok. És mivel én egy szinte szintén szövetségi felépítésű államhoz tartozom, ez nyilván nem egyszerűsíti le a dolgot, de a szubszidiaritás elvét be kell tartani, vagyis minden szinten el kell végezni azt a munkát, ami az adott hatáskörbe tartozik, és ebben az esetben Németországnak kell kiegészítenie a térképet. Az iránymutatásokban, az európai iránymutatásokban egy általános normát határozzunk meg, és ezt nem Berlinben kell megoldani a határmenti problémáját, de van más 27 ország, akiknek ugyanezek a problémáik megvannak, Közben Németországban mondtam én ott, önök nél és 47,2 47,5 százalékra növekedett ez a mérték, ez a kvóta. Úgyhogy van egy mozgásterük arra, hogy megoldják ezt a problémát, ezt tudtam ott is elmondani, és itt is csak ezt tudom mondani. Köszönöm. Fanny Fanny következik. Nem, előbb Konstancen. Köszönetet mondott, és nem csak koordinátorként szólok az árnyék jelentéstevő mellett, aki sajnos a mai napon nem tud jelen lenni, és arra kért engem, hogy az ő nevében is néhány kérdést tegyek fel. Pótólagosan nem szeretném azt megismételni, amit a kollégák mondtak, azonban szeretnék kitérni a biztos úr legelső gondolataira, amit a felvezetőjében elmondott. Mindenképpen úgy gondolom, úgy gondolom hogy hogy mindenki ismeri a saját illetékességét, ez rendben is van, de hogy legyen egy közös célirány az európai politikában, ebben meg kell egyeznünk. Nem azért találtuk ki a kohéziós politikát, hogy valahol valamit támogassunk, hanem azért hoztuk ezt létre, hogy régiókat és a teljes Európai Uniót támogassuk és versenyképesebbé tegyük. Éppen ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen jogosult, hogy legyen egy olyan kiindulási pont, hogy a kohéziós politika és a versenypolitika és a támogatási, támogatási politika térképei lehetőleg megfeleljenek egymásnak, lehetőleg minél nagyobb mértékben. Nyilván én ismerem ezeket a helyzeteket. A múltban a vasfüggöny mögött mindig is ezt mondták nekünk, hogy maradjunk csak ott, és ne, ne nézzünk át a határ másik oldalára. Nyilvánvaló, hogy a gyengébb régiókat jobban kell támogatni, viszont az is igaz, hogy, biz, hogy, jól fej, hogy a jól fejlett régiókban bizonyos esetekben nem csak a KKV-kat, hanem a nagy vállalatokat is támogatnunk kell. Éppen ezért az önök egyedi és egyedülleges kompetenciája, hogy nézzük meg a regionális támogatások rendjét, és nézzük meg azt, hogy milyen kivételes támogatásokban lehet engedélyezni nagy vállalatok támogatását bizonyos régiókban, hogy a két jogalkotó valóban meg tudjon egyezni, hiszen a bizottság nem egyedül dönt, a bizottság mindenképpen a trialógusban részt vesz. Úgy gondolom, hogy az a közös célunk, hiszen a kohéziós politikának is célja, hogy a 2020-as Európai Unió stratégiát megvalósítsuk, hozzá kell járulnunk ezeknek ennek a sikeréhez a következő támogatási időszakban, és úgy gondolom, hogy nagyobb készséget, nyitottságot kell mutatni annak érdekében, hogy ebbe az irányba haladjunk, és erről nem először van szó, és nem csak ebben a bizottságban, hanem a plenárison is többször beszéltünk erről, és azt hiszem, hogy jó okunk van arra, hogy arra ösztönözzük önt, hogy esetleg nem lehet lehetne az ön javaslatait még megváltoztatni. A plenáris vitán én úgy értelmeztem, hogy ön nyitott mindenképpen annak érdekében, hogy új dolgokat vegyünk fel a támogatási területre. Lenne még két konkrét kérdésem. Mi a helyzet van-e változtatás a de minimis szabályozással kapcsolatban? és most az általános rendelkezésben van egy részleges megállapodás, amikor vállalatok át, át helyezik a tevékenységüket az Európai Unión kívül, hogy tíz év múlva is lehetőség legyen támogatási pénzek visszakövetelésére, hogyha teljes egészében feladják a termelést a régi telephelyen, adott esetben ezt el tudnám fogadni, hogy hasonlóan járjunk el a támogatási pénzeknél is, és a harmadik rövid kérdésem, hiszen önök támogatni akarják a zöld mezős beruházásokat, hogyha ez ezek valóban új beruházások, mi a helyzet nagyvállalatok támogatásával, akik szerkezet átalakítás alá vett iparilag elhanyagolt területekre teszik át a termelésüket bennünket nagyban érdekelne az, hogyha ezek a cégek nagyobb támogatásban részesüljenek, vagy esetleg csupán csak zöldmezős beruházásokat használnak, és ilyen módon ugye természettől vesznek el területeket. Köszönöm szépen. Oh. Köszönöm szépen először is. Mint ahogyan már a bevezető előadásomban elmondtam, egyetértek azzal, hogy a konvergenciára szükség van, és hogy ugyanazokat a célokat tűzzük magunk elé. A regionális irányelvek, mint a többi irányelv is, amit most aktualizálunk, ezek ugyanazt a stratégiát szolgálják az állami támogatások ellenőrzésének modernizálását és aminek a célja az, hogy jobban összeegyeztessük eh, a támogatások ellenőrzését az általános célkitűzésekkel, amelyeket a közös, mindannyiunkra vonatkozó stratégiák tartalmaznak. Ezek minden európai intézményre és tagállamra vonatkoznak. Legnagyobb részt az irányelvekben felsorakoztatott eh, szempontok eh, pontosan ugyanúgy kezelik a dolgokat, ugyanabban a megközelítésben, mint a kohéziós politika, amit egyébként szintén aktualizálnak a megfelelő rendeletekkel és jogi szövegekkel például. Az, hogy hogyan kezeljük majd a strukturális alapokat, a regionális alapokat a nagyvállalatok tekintetében, nemrégiben még úgy állt a helyzet, hogy a regionális, az a rendelet, amit Hán kollégám irányzott elő, sokkal szigorúbb volt, és az új regionális alapokra vonatkozó rendelet most már közelebb áll ahhoz, amit mi a kezdetekben magunk elé tűztünk, vagyis, hogy különösen azt szeretnénk szem előtt tartani, hogy a kutatásfejlesztés innováció, illetve az energia környezetvédelem területére összpontosuljanak a támogatások, és most a regionális alapok támogatnak olyan elképzeléseket, amelyek ilyen területekre összpontosulnak, tehát kutatásfejlesztés, innováció, energia és környezetvédelem, és ebben nincs is probléma, hogyha a nagyvállalatok ezek az irányokat kívánják követni a beruházásaikban. Nem maguk a kohéziós politikai célkitűzések vannak most előttünk, hanem kifejezetten a regionális támogatásokra vonatkozó. És egyetértünk abban is, hogy az üzemethelyezéseknek a kezelése hogyan folyjon. A jelenlegi irányelvek is tartalmaznak már olyan rendelkezéseket, amelyek megpróbálják megtiltani azt, vagy megelőzni azt, hogy az üzemeket áthelyező cégek állami támogatást kaphassanak. Két új kritériummal egészítettük ezt az rendelkezés sort ki, hogy még szigorúbbak legyünk, és próbáljuk megakadályozni azt, hogy közpénzeket kapjanak azok a vállalatok, amelyek áthelyezik az üzemeiket. Ha például Európában egy hasonló üzemet az elmúlt két évben lezárt valaki, az a kérelem előtti két évben, a regionális támogatásról a bizottságnak tájékoztatást kell adni, értesítést kell adni, és aztán nagyon részletesen megvizsgáljuk az ügyet, és még egy előírás van, hogyha a kedvezményezett relokalizációt hajt végre, és áthelyezi az üzemét egy segítségben részesülő térségbe, és ok-okozati összefüggés van az áthelyezés és a támogatás módja között, akkor nem kaphatja meg a támogatást. Vagyis a kohéziós politikában is, és a regionális politikában is megpróbálunk ebben az irányban haladni. A Deneminis szabály is egy hasonló elvet határoz meg. Van egy összeg, ami alatt nem tekintünk valamit állami támogatásnak, mert nem befolyásolja a belső piac működését, tehát ez ennek az évnek a végén, illetve a következő évben áttekintjük majd a de minimis szabályokat is. A versenyképességi tanácsban is az a többségi vélemény alakult ki, hogy megerősítették a mi véleményünket. Az új generációs iránymutatásokban minden területen kiterjesztjük az értesítési elvárásokat és ezzel a kategóriák szerinti besorolással kiterjesztjük azoknak a projekteknek a sorát, amelyek nem igényelnek értesítést a bizottság felé. A tagállamok többsége eh, nagyon nehezen talál most a költségvetésében pénzt ezekre a támogatásokra, és a de minimis szabályok kapcsán nagy, eh, nagyon eh, megtanultunk valamit az elmúlt két évben, Ezért kiterjesztettük a de minimis szabály alkalmazásának körét, hogy lehetőséget adjunk azoknak az államoknak, amelyeknek a legnagyobb szükségük van erre, hogy a gazdaságot ilyen módon élénkítsék. Hallgattam a tolmácsolást, és a barna mezős beruházásokról is beszéltek, vagyis az volt ipari térségekben való beruházásokról volt itt szó. De én amikor zöld mezőről beszélek, én egy új üzembe való beruházásról beszélek, tehát ez most vagy egy mezőgazdasági, korábban mezőgazdasági térségről, vagy pedig ahol még nem volt ipari tevékenység, nem korábbi ipari tevékenységet frissítéséről van szó, hanem új beruházásokról. Két csoportra szeretném felosztani a felszólalásokat. Először Herman Winklernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a állásfoglalásáért dokumentálta, hogy foglalkozik ezzel a témából a plenáris ülésen is kiderült, és hogy különös tekintettel arra, amelyet a Weber és Elke kolléga már elmondta itt a, legfontosabbakat, viszont Kelet-Németországból, Szászországból nézve nagyon fontos kérdéssel szeretnék foglalkozni, és ez foglalkozik a támogatási különbséggel is a C és A területek között, tehát Mecklenburg-Vorpommern és Brandenburg tartományokra vonatkozik. Természetesen fontos, hogy mi történik Bajorországban is, de a saját problémánk jobban fájnak nekünk. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogyha ezeket ezeket a térképeket lehetőleg minél jobban lefedettségi állapotba tudjuk hozni, és legyenek olyan átmeneti rendelkezések, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az A és C közötti területek különbségét lehessen csökkenteni. Különösen vonatkozik ez a nagy vállalatok betelepítésére is. Szeretném megkérdezni, hogy ki definiálja azt, hogy mi egy új termék. Szeretnék egy aktuális példát is hozni, a bizottság foglalkozott a nano és a mikroelektronika területein. Például Dresdában most egy 300 főt foglalkozó wafer üzem jött létre, amely, amely voltak éppen szilícium wafereket termel. Ez, az, ez az eddigi termelés bővítése kaphat-e ezt támogatást, vagy nem, hiszen Európában az elektronikai piac támogatása az egy jövő támogatást is jelent számunkra. Nagyon világosan kell ezt látnunk, ne, hiszen tudjuk azt, hogy a nagy cégek támogatása a KKV-kat is húzza magával az A és C területeken is. Akadályozzuk meg az, hogy ezek a cégek elhagyják Európát, és ilyen módon is gyengítjük Európát, és gyengítjük, gyengítjük a kutatás-fejlesztési kapacitásokat Európában. Köszönöm szépen. Biztos úr, gyakorlatilag mindannyian a kohéziós politika és az iránymutatások kapcsolatáról beszélünk és arra kérdezünk rá. Az én kérdésem arról a konkrét, arra a konkrét dologra vonatkozik, hogy ön azt mondta, hogy nem ugyanaz. Ehm, na most ezek kiegészítik-e egymást? Szerintem ki kéne, hogy egészítsék egymást vannak olyan elemek benne, amelyek átfedik egymást. Ezek közös, nem kiegészítő, hanem közös, egymást kiegészítő, hanem közös elemek. Például én vagyok az ERFA-nak a raportőre. Ő említette az ERFA-t. Az ERFA rendeletben konkrét eh, szándék alapján próbáljuk megváltoztatni a szöveget. Eh, alapvetően arról van szó, hogy lehetőséget kívánunk eh, biztosítani a beruházóknak, a nagy cégeknek, ugyanakkor van egy másik eleme az erfának, a KKV-kkal való együttműködés. Itt a módszerekről eh, van szó. Én azt feltételezem, hogy a bizottság emberei, akik részt vesznek a trialógusban, amikor javasolnak valamit, akkor az iránymutatásokból indulnak ki, vagy esetleg mégsem, mert lehet, hogy nem foglalkoznak az iránymutatásokkal, vagy nem is ismerik. Azt az álláspontot, amit képviselnek, azok majd megjelennek-e az iránymutatásokban, vagy már eleve a leendő iránymutatásokból indulnak ki. Nekünk lényegtelen, hogy a, a regió főigazgatóság tagjai jönnek el tárgyalni, ugye intézményes szempontból a bizottsággal tárgyalunk. Ami a nagy cégeket illeti, ott az a szándék, hogy az ERFA megtámogassa az energia, a közlekedés, storage, yes. raktározás, elosztás területén e, a tevékenységeket, tehát az ERFA-t fel lehessen használni ezekben az ágazatokban is. A szándékunk az, hogy ennek tudatában is legyenek e, az emberek. De mi történik akkor, hogyha valamit az ERFA rendelet megenged, ugyanakkor az iránymutatás nem e fogja megengedni? Hol, hol lesz a komplementaritás a kettő között? Beszélgessünk, beszéljünk akkor most a repülőterekről. Ott van egy nagyon erőteljes környezetvédelmi szempont amikor beruházás történik, akkor vajon a környezet védelmet eh, megfelelően figyelembe veszik-e majd az iránymutatásokban? Engem érdekelne ez eh, raportőrként, mert hogyha én eh, tárgyalok valamiről, akkor az ki fogja egészíteni az iránymutatást, vagy abba lesz az iránymutatást, vagy pedig az a kellemetlen megrepetés fog érni, hogy az én tárgyalási eredményeimmel ellentétes iránymutatások fognak megszületni. Aztán az utolsó kérdés, meg tudná magyarázni, meg tudná magyarázni az ösztönző hatást, és hogy hogyan lehet tanulmányozni a beruházásokat. Ez nyilván benne lesz megint az iránymutatásokban, nem? Tehát amit szeretnék, az az, hogy megérthessük a gyakorlatban a kohéziós politika és az iránymutatások közti kapcsolatot. Ez most akkor egymást kiegészítik ezek, egy irányba hatnak-e, mert ugye mi a bizottsággal tárgyalunk, de a bizottsági biztosok tárgyalnak-e egymással, konvergálnak-e a különböző szakpolitikák? emellett ott van a központi fűtés, az ilyen-olyan egyéb energiainfrastruktúrális kérdések. Sr. Comissário, bom dia. Eh, nós já tivemos esta discussão uma vez em, em Estrasburgo. Köszönöm. Mi ezt a vitát már Strasbourgban lefolytattuk. Én Madeiráról érkeztem, ami egy külső régiónak számít. Az iránymutatásokban bizonyára lesznek jó dolgok, kevésbé kellemes dolgok is. A kellemetlenebb dolgokról már beszéltünk, éppen ezért nem is untatnám a közönséget. Hadd emeljem ki a jó dolgokat az iránymutatásokból. Két, két külön régió típus van még, a, amelyel foglalkozunk, az, a gyéren lakott, illetve a legkülsőbb régiók. E, a szövege azonban az iránymutatásoknak nem egyértelmű, nem világos, hogy mely rezsimeket, mely szabályrendszereket fognak mentesítésben részesíteni. Nem érzi -e úgy, hogy e, jobb lett volna, ha párhuzamosan felülvizsgálják kategória alapon az általános rendeletet is, és nem pedig csak globális megközelítést alkalmaznak. Ha már itt van, akkor megragadom az alkalmat, hogy kiemeljem egy másik aspektusát az állami támogatásoknak. Az AIM Kanári-szigeteki adóról beszélek. Ez, ez vizsgálat tárgyát képezi jelenleg. Egyébként nem csak a Kanári-szigeteken van ilyen, hanem Madeirán is van ilyen adó. Ez gyakorlatilag a külső régiók védelmét, fejlődését szolgálja. Én azt szeretném, hogyha ön odafigyelne erre külön erre a kérdéskörre, mert ez a legküls, legkülsőbb régiók számára fontos. Van sajnálatos módon egy kereskedelem torzító ö, hatása annak a ténynek, hogy ezek legkülsőbb régiók, ami nem tisztességes dolog. Látjuk, hogy a termék listán, amelyek, amelyeket sújt ez az adó, vannak olyan termékek is, amelyeket egyébként nem is gyártanak a Kanári-szigeteken. Tehát az adó léte is megkérdőjelezhető. Köszönöm. Megpróbálok akkor válaszolni erre a három képviselői kérdés csokorra. Az átmeneti régiókról volt szó, és hogy azokat hogyan kezeljük, hogyan definiáljuk C-régiók. Újra kezdem. A, az iránymutatás változatban előre definiáltuk a C-régiókat, e, tehát még mielőtt a nemzeti térképek elkészültek, mi azokat tekintettük előzetesen C-régiónak, amelyek a 2008-2010-es adatok alapján 75%-ot, az EU átlagot 75%-át meghaladó eh, GDP adatokkal rendelkeznek, de a 2007- eh, eh, de a korábbi adatok szerint alatta voltak a 75%-nak. Az A régiónak pedig azokat tekintjük, amelyek az elkövetkezendő 7 évben, tehát amelyek az elkövetkezendő 7 évben meg fogják haladni ezt az arányt, azok predefiniált, predefiniált módon C-régióknak lettek tekintve. Tehát azok, azok a régiók, amelyek nem A régiók lesznek, és nem előzetesen meghatározott C régiók, ugyanakkor támogatott régiók szeretnének lenni, az, azok majd akkor tudják az érveiket előhozni, amikor a tagállamok meghatározzák az elkövetkezendő hónapokban a saját nemzeti térképeiket. Ebből a szempontból figyelembe kell venniük azt, hogy mekkora népesség él az A, illetve az előre meghatározott C régiókban, ugyanis van egy plafon, amelyet kritériumok alapján, az iránymutatás kritérium alapján előzetesen meghatároztak, és aztán a fennmaradó népességet a nemzeti eljárások alapján lehet eh, besorolni eh, abban nem fogok beleavatkozni. Én egyszerűen csak ellenőrizni fogom az A régióban lakó népességarányt és az előre meghatározott C eh, régió arányt. Tehát ugye ezek a régi A régiók, ezek a predefiniált eh, C régiók, és eh, ezt tölthetik ki a plafonig a tagállamok. Az ez, ezután fennmaradó arányt, népes, népesség arányt. Ön beszélt a csipekről és a modern, egyéb modern termékekről, amelyet az ön régiójában termelnek, gyártanak. És én beszéltem is Krósz asszonynal, találtunk megoldást erre a kérdésre. Ugyanazt értjük ugyanis új termék alatt. Krózasszony és én. Ugyanakkor ez a meghatározás, nevezetesen, hogy mi mi számít új terméknek akkor, amikor meghatározzuk, illetve amikor engedélyezzük a támogatást. Nos, nyilvánvalóan ezt eseti alapon fogjuk eldönteni. Nagy projekt esetén nyilvánvalóan egyébként is eh, kapunk egy értesítést, és azt majd megvizsgáljuk, és aztán majd megnézzük, hogy mi számít új terméknek, de én most eh, nem tudok itt önnek adni egy általános szabályt, ami minden eh, esetre igaz lesz, mert az egyes eseteket majd meg kell vizsgálni. Ami az átfedéseket illeti, a, kollé- a bizottság egy kollégium, és Johannes Hánnal is kiválóak a kapcsolataim. Kabinetjeink folyamatosan koordinálnak, a főigazgatóságaink együttműködnek. Johannes eh, Hán eh, kabinetje eh, és a DG, DG régió nem fog meglepődni, amikor majd olvassák az iránymutatásokat, mert végig információkat kapnak erről, és végig követik az egész eljárást. Hogyha ön raportőrként, az ERFA raportőreként további garanciákat kér arról, hogy mi koordinálunk, akkor a kabinetem és én magam is de én nem vagyok szakértője ennek a témának, de a, a kabinetem és a főigazgatóság, a versenyfőigazgatóság, a regiófőigazgatóság, vagy ön a saját kapcsolataink keresztül felkeresi a regionális főigazgatóságot, és megkapja ezeket a, a garanciákat, vagy megnyugtató üzeneteket, nem lesz senki meg, nem ér senkit meglepetés. Nem a kérdésem az volt, hogy minket, mi, mi meglepődünk-e mikor, mikor akar találkozni a kabinetem tagjaival? Ma délután, vagy holnap reggel, vagy a hétvégén, vagy jövő héten? Amikor akar, leülhet velük. Én június közepén nyújtom be a bizottsághoz az iránymutatások végső változatát. Ez alatt, ez előtt, az idő előtt megszervezhetjük ezt az ülést én nem akarom, hogy ön meglepődjön, vagy kellemetlen meglepetés érje. Ösztönző hatás, nos, ezen az ülésen azt is megbeszélhetjük, hogy mit tekintünk ösztönző hatásnak. E, erre megvan a know how a technikánk, a tapasztalatunk, hogy ezt meghatározzuk. Azt akarjuk elemezni ilyenkor, hogy mi történik akkor, hogyha nem kap állami támogatást a projekt, megvalósul a projekt? Ugyanabban a régióban valósulna meg? Ugyanolyan feltételekkel valósulna meg, hogyha nem kap állami támogatást? Nyilvánvaló, hogyha igen, akkor a, az állami támogatásnak nincsen ösztönző hatása. Hogyha teljesen más projekt valósulna meg, vagy nem valósulna meg egyáltalán a projekt, vagy elvinnék egy másik régióba állami támogatás hiány, akkor mivel az állami támogatás a végső érv a beruházó meggyőzésére, hogy ott valósítsa meg abban a régióban a beruházást, akkor ott van ösztönző hatása. Ez a koncepció. Ezért is mondtam azt, hogy egy zöldmezős beruházásnak van ösztönző hatása, mert az egy új beruházás. Akkor mi a kiinduló pont? Amikor a beruházó elkezd egy projektet, nem annak nincs köze az ösztönző hatáshoz, az a standstill close-zal függ össze. Mi a bizottsági szinten eldöntjük egy beruházási projektnek a sajátosságait, illetve azokat átvizsgáljuk, értesítést kap a bizottság, és a mi döntésünk előtt nem kaphat támogatást a projekt. Ez a standstill clause. Már sokszor volt erről szó a perifériális térségek tekintetében, már a kezdetektől azt mondtam, hogy az iránymutatások és a kategóriákra vonatkozó rendelet ugyanannak az érmének a két oldala, az egyik a beruházások, a másik pedig az a támogatások szempontjából, és a, a különbség köztük az előzetes értesítésre szorítkozik, és ugyanabban az időpontban lépnek majd hatályba, nem júniusban, hanem az év végén fogadjuk majd el őket de meg kell csinálni még a térképeket, ezért nem fogadtuk el ezeket az, az regionális iránymutatások előtt, és az térképek kiegészítéséhez időre van szükség, de mivel ugyanarról a témáról van szó, ezért egyszerre kell hatályba lépniük. A Kanári-szigetek tekintetében is felvetettek egy kérdést, és nekem is elemeznem kell a speciális rendtartás összefüggésében, ugyanúgy Madeira vagy a Kanári-szigetek vonatkozásában, de még ezelőtt meg kell kapnom a kollégámtól, Szemete kollégától a véleményt. Ő a TAXÜD főigazgatóság vezetője, ő foglalkozik az adókkal és a vámokkal, vagyis biztosítani kell, hogy ezek a rendelkezések összhangban legyenek az adóügyi rendelkezésekkel. Ha ez nem történik meg, ez az egyeztetés, akkor semmilyen támogatást nem tudok megfelelőnek minősíteni. Hogyha az adóügyi szabályokat már összehangoltuk, akkor tudjuk megállapítani, hogy ebből a szempontból megfelelőek-e a támogatási igények. Két további kérdés van Maria és Monika. Nagyon röviden, biztos úr, már sok magyarázatot kaptunk, ezért köszönet jár önnek, de fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a bizottsági javaslat mit mond a C-régiókról és a nagyvállalkozásokról. Ez nem lehet akadály, különösen a harmadik országokkal szomszédos térségekre nézve, ahol semmilyen korlátozás nem érvényesül. Elsősorban most Andalúziáról beszélek természetesen, ezt a biztos úr is tudja. Köszönöm szépen, Monika Holmájer. Madame Holmeyer. Holmeyer asszony. Because I'm sitting on the wrong chair, sorry. Elnézést, nem a megfelelő széken ülök. Elnök asszony, alelnök úr, én egy olyan régióból érkezem, amely a korábbiakban már sor szoba került határmenti övezet A régiók, tehát egy olyan régióból jövök, ahol kett, ahol 2220 ezer munkahelyből két év alatt 40 ezer eltűnt, ezeket nem tudtuk létrehozni 2007 óta, amióta csökkent a támogatási különbség, hiszen a támogatási különbség korábban 25-30 százalékot is elérte, és, ez, és ezért jött létre ez a masszív összeomlás, e, éppen ezért 2007-ben a bizottság lépéseket tett arra, hogy csökkenjen ez a különbség, és időközben 27 ezer új munkahely jöhetett létre ennek köszönhetően tehát sokat köszönhetünk 2007-nek. Előbb elmondta alelnök úr, hogy, ön, hogy kizárólag a bizottság felel az iránymutatásokért, és ezért a bizottság egy picit felelős is ezért a támogatási különbség, amelyeket nem tudjuk megváltoztatni. Az én régióm újra egy 25%-os különbségbe kerül, és nem csak magamról beszélek, hanem minden olyan régióhoz, amelyeket érinteni fog ez a a nagy különbség. Németországban, Ausztriában is ez lesz a helyzet, tehát amelyek az A területhez tartoznak, és nem a C-hez. Tehát nagy erőfeszítésekkel föl, feldolgo, följebb dolgoztuk magunkat, éppen ezért nem fair azt mondani, hogy Németország oldja meg a területek felosztásával, hiszen Németországban kialakul egy vita, hogy egy erősebbé vált határmenti övezet, amely talán versenyez ez egy gazdaságilag gyengébb területtel, Németország hogyan döntse el ezt a kérdést. Éppen ezért ezt a problémát a bizottság okozta, és mint okozó, úgy gondolom, hogy a bizottság azért is felel, hogy ezt a problémát valamilyen szinten megoldja, nem követeljük ezt olyan határmenti övezeteknél, ahol korábban nem volt ez a különbség, de azt tudom mondani, hogy egy 25%-os támogatási különbségnél, és természetesen elismerem az önök erőfeszítéseit, nagyon nehéz ezt csökkenteni, és akkor hirtelen azt mondják, hogy akkor ez egy német belügy, oldjuk ezt meg magunk. Albert Dess Remélem a kollégák nem tiltokoznak, hogyha ő is megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztos úrnak is, hogy ellátogatott hozzánk, itt van körünkben. Bajországból érkezem egy olyan területről, és bennünket 50 éven keresztül a vasfüggöny választott el Csehországtól, és ahogy Monika Holmeier elmondta nálunk is, ugyanez a helyzet, a polgármester hívott fel éppen, és az elmúlt tíz évben tízezer lakosból 2000 lakost elveszítettünk éppen ezért a támogatási különbség miatt. Látjuk azt a masszív elvándorlást, amelyel nap naponta szembesülünk. Úgy gondolom szükség van arra, hogy a volt határ mentén hozzuk létre egy olyan területet, ahol a támogatási különbség ne legyen több, mint 15 százalék. Nem érdekel annyira a támogatás nagyságrendje, engem a különbség érdekel, hogy ez ne legyen több, mint 15 százalék, mert ez szolgálná az érintettek érdekét. Nagyon örülünk, hogy megszűnt a vasfüggöny, de azt hiszem, hogy ez a legfontosabb előfeltétele egy jó fejlődésnek is. Kérem biztos úr támogatását ebben a kérdésben. Öt fél perc asszonynak Nehogy az legyen a benyomás, hogy itt egy belnémet problémáról van szó, hanem egy osztrák problémáról is van, és különösen Alsó-Ausztriából nevében szeretném elmondani, hiszen szóba került, és úgy gondolom, hogy a 15%-nál nagyobb támogatási különbség egyszerűen elviselhetetlen. Köszönöm szépen, elnök asszony egy válaszban tudok válaszolni az utolsó kérdésekre. Abban a mértékben, ahogyan eh, önök is látják eh, az iránymutatásokra vonatkozó tervezetet, azt is látják, hogy egy C régió, amelyeket az iránymutatások így határoznak meg eh, C régióként, a legnagyobb különbség az támogatási intenzitásban 15% egy határmenti A régióhoz képest. Tehát amiről beszélnek, már szerepel az iránymutatásokban. Nagyon örülök, hogy ezt a véleményt fejtették ki, különösen ezen a ponton. Ahogyan eh, elmondták többen is, eh, Kadenbach és Mayer úr ezeket teljesen egyetértek, és Holmeyer asszony is kérdezte, hogy ki a felelősség. Azért a felelősség, aki a hatáskör. A, az állami támogatások ellenőrzésért pedig a bizottság rendelkezik exkluzív, vagyis kizárólagos hatáskörrel viszont a tagállami és regionális kompetencia a térképek kialakítása. És itt nagyon fontos alkalmazni a szubszidiaritás elvét, vagyis ebben az illetékességi kiosztásban, és el tudom képzelni, hogy talán nem ugyanazon a nyelven, de sokan ugyanazt elmondták, hogy a tagállamnak nincsen hatásköre a térképek kialakításában, és hogy száz százalékig ezt a bizottság alakítja ki, ez nem így van. És mindenkinek be kell töltenie a saját hatáskörét és felelősségét, a bizottságnak is megvan a feladata, a tagállamoknak is, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon észszerű munkamegosztást. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy velünk volt ezben az elmúlt másfél órában. Szeretném lezárni azzal, hogy két általános kérdést megemlítek meg. Természetesen az a beruházott összeg, amely ezen szakpolitikákon keresztül kerül be a rendszerbe, itt 2015 körül valósul meg, és nyilvánvalóan a bizottság meg fogja nézni ezt a kérdést, és nem akar általános bizonytalanságot kialakítani az új iránymutatások területén, és nyilvánvalóan a következő időszakban ezzel foglalkozni fogunk. És a második kérdés nyilván meg, nyilvánvalóan ön érti, hogy mi inkább a regionális iránymutatásokat támogatjuk a a szektorális iránymutatásokhoz kép, hiszen mi foglalkozunk a regionális adottságokkal, és nem gondoljuk azt, hogy minden megoldás egyformán jó mindenféle problémára, hiszen tudjuk azt, hogy egy nagyon nehéz helyzetben lévő szegény bulgáriai régióban egészen mások a problémák, mint London belvárosában. Éppen ezért szükség van arra, hogy ezekkel külön, külön, különféleképpen foglalkozzunk és nem gondoljuk azt, hogy a szektorális és a regionális megközelítések ugyanazok lesznek. De ha hozzá szeretne szólni, akkor szívesen megadom a szót. Természetesen feljegyzem az ön szektorális, illetve a regionális különbségekkel kapcsolatos megjegyzéseit. Nyilvánvalóan mi teljes körű koherenciára törekszünk, és soha nem szeretnénk megfeledkezni a regionális dimenzióról sem egy meghatározott állami támogatási projektben, még akkor is, hogyha hogyha néhány projektet mi elemzünk és figyelembe vesszük a kompatibilitási követelményeket. Azt hiszem, hogy ez teljesen logikus kutatásfejlesztés területén vagy környezetvédelem területén. Nem tudunk értékelni egy beruházási projektet különféle kritériumok menten, hiszen egy bizonyos régióban vannak, vagy egy másik szomszédos régióban vannak. De te, törekszünk a koherenciára, ami pedig a határidőket illeti illeti. Elmondtam, hogy a bizottsági szinten el akarjuk fogadni ezeket az iránymutatásokat júniusban. Ez megnyitja a lehetőséget, a folyamatot arra, hogy létrejöjjenek az év második felében a nemzeti térképek, és az év végén, 2014 elején az általános blokk kivétel szabályozás is meg fog születni a bizottság részéről, és az iránymutatásokba szeretném felvenni, hogy az új iránymutatások hatályba lépése 2014 közepén várható annak érdekében, hogy lehetőség legyen elemzési, magyarázati időszakra, hogy pontosan értsük, hogy mit is mondanak ezek az új iránymutatások, hogy elkerüljük a félreértéseket, és az esetleges további pontosításokat el tudjuk végezni a regionális útmutatásokban, és hogy megszülessen ez az új szabályozási család. Köszönöm szépen. Azzal zárnám, hogy ha jól értettem, akkor ön meg fogja váltani a szavazásunkat a június közepén várható ez, és ezeket figyelem, és annak eredményét figyelembe fogja venni az iránymutatásokban azt hiszem, hogy az, a bizottság végig, végig figyelemmel van az ön beszámolójára. Itt is van az én dossziémben, nem szoktuk megtapsolni a biztosokat. Mindenesetre nagyra értékeljük a jelenlétét és a hozzájárulását. ¿Eh? Yo voy a pensar que se puede hacer ¿Me invitas un día a comer? Y... Köszönöm, kedves kollégák, szavaznunk kell. Ugyanakkor két percig még magamhoz ragadom a mikrofont, és egy rövid bejelentést teszek. Akik tegnap itt voltak, nem voltak sokan, éppen ezért elismétlem azt, amit mondani szeretnénk. Az általános és az alapspecifikus rendeletekről a júliusi ülésünkön szeretnénk szavazni, remélhetőleg addigra véglegesíteni fogjuk tudni a tárgyalásokat. A polgárok várják ennek a kimenetelét, Önök is tudják, hogy ez a szakpolitika eh, január 1-én kéne, hogy életbe lépjen, de ez függ attól, hogy eh, az ír elnökséggel eh, hogyan haladnak a több éves pénzügyi keretekről szóló tárgyalások, amelyeket egyébként a felhatalmazásunk is hozzáköt a jelenlegi költségvetéshez, és önök is nyilván a frakciójukból, frakciójukban szoktak eh, beszélni a több éves pénzügyi keretről, illetve a jövő évi költségvetésről, és vannak bizonyos kockázatok, nem tudjuk véglegesíteni a tárgyalásainkat anélkül, hogy a szabályozói keretbe be tudnánk építeni a konkrét számokat. Arról is tudnak bizonyára, hogy eh, egyáltalán nem biztos, hogy az MFF tárgyalások júliusra lezárulnak. Én eh, valószínűnek tartom, sőt, eh, igazán úgy fogalmaznék, hogy eh, az a kockázat van, hogy ez csak a csúcs után születhet meg, sőt, előfordulhat, hogy nem is lesz MFF, ami azt jelenti, hogy bizonyos következményekkel számolnunk kell. Ez azt jelenti, hogy két évvel is akár megcsúszhatnak a dolgok, a tárgyalásokat előkészítettük nagyon erősen. Ezt a kemény munkát, amit az elmúlt két évben végeztünk, ezt gyakorlatilag elfelejthetjük, illetve ez veszendőbe megy, hogyha az MFF nem valósul meg, az állapodás nem, a megállapodás nem születik meg. Nem riogatni szeretnék, csak azt akarom, hogy tudjanak arról, hogy mik lesznek a következményei annak, hogyha az MFF-ről nem tudunk megállapodni, és ezek a szakpolitikák nem léphetnek hatályba január 1-én. Ez, eh, ezt azok kedvére, azok kedvére mondom, akik nem értik, hogy eh, a kohéziós politika halála, hogyha nincsen éves költségvetés. Ezt egyes kollégák lehet, hogy nem látják annyira át, mert nem vesznek részt ezekben a tárgyalásokban. Tehát komoly hatása van mindennek, hogyha január 1-én nem léphet hatályba a rendelet. Önök is nyilván járják a régiókat, ők is aggódnak, és mindent és, és nagyon szeretnék, hogyha ez a politika január 1-én hatályba léphessen, tehát önök is gondolkozzanak el ezen, ennek eh, a szakpolitikának eh, biztosítani kell a finanszírozását. És akkor most eh, el is kezdjük a szavazást. Kérem, hogy helyezzék be a szavazókártyáikat, és kezdjük a szavazást. I hope. Okay. Uh, it works? Mm, yeah. No, I think only If I can just sell the secret 43-an vannak itt, csak 33 kártya van belúva. Kérem ellenőrizzék. Vannak esetleg új kollégák? Kell egy próbaszavazást tartanunk annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy működnek-e a kártyák. Nyomják meg valamelyik gombot, bármelyik gombot. Csak ellenőrizzük. Négyen még nem, négyen, hárman még nem ellenőrizték a kártyákat. Eh, Flaszek úr jelentésével kezdünk. Kezdhetjük? Egyes kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodók, eh, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum részenként az ALDE kérésére első részről szavazunk, ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk az Econ 1-es módosító, nem, nem, ez Econ 1-esről nem szavazunk tehát a kettes kompromisszumról szavazunk. Ezek szerint ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A 28-as módosító következik, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Az Econ 8-as második része? Nem értem a szavazólistát, de ha önök biztosak benne, akkor szavazzunk a 8-as kompromisszumról. Mindenképpen hibátlanul kell szavazni, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es kompromisszum, amely két részből áll, az első részről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább, 9-es kompromisszum, megint részenként szavazunk, első rész ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, ugye nem nagyon van kétsége felől. Na, kértük, kértek ellenőrzést, akkor a 9-es kompromisszum második részéről ellenőrző szavazást tartunk. The vote is closed. Lezártuk. Elfogadtuk 21-20 arányban. Nagyon, nagyon szűken, de el lett fogadva. tűnik, hogy valakinek szerencséje volt. 5-ös módos, 50-es módosító következik, megint csak két részben szavazunk. Első részről ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, akkor a második rész kiesik nyilvánvalóan. Econ 10-es, az is kiesik, 5-ös kompromisszum következik, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 81-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszum következik, ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. 97-es módosító, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 100-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 102 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 103 103-as kell szavazni róla mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 105 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 106 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 11-es kompromisszum két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 107-es kiesik, Megyünk tovább, 12-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. a 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, az Econ 15-ös második részéről kell szavazni, mert azt nem fogadtuk el. Ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor a cikkekkel végeztünk, és jönnek most a hivatkozások, az egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva, három mellette ellene tartózkodók elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodók elutasítva, öt mellette ellene tar ezt, az ötöst megnézzük, tehát ellenőrző szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elutasítottuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolc mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kilenc mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenegyes mellette ellene akkor a 11-est ellenőrizzük, de szerintem elfogadtuk. 11-es. Méres neki. 11-esről szavazunk. A 10-es persze, a 10-es oka fogyott, de a 11-esről szavazunk, és Eh, én rosszul szavaztam, az biztos, mert Lambert plusz mutat, én meg eh, eh, ellene szavaztam, Elizabeth megköszönheti. Tehát a 11-esről szavazzunk újra? It was adopted. Elfogadtuk. 11-est ehm, elfogadtuk. Jönnek a preambulum bekezdések 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nem, az, az fogyottá válik. A K, K-ról szavazunk, a 18-as, 19-es együtt mellette ellene nem értem igazán, hogy ki hogyan szavazott, úgyhogy ezt géppel ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. We vote, yeah, recital. Tehát a K preambulum bekezdésről szavazunk, és lezárom a szavazást, és elutasítottuk. E, most jönnek a foglalkoztatási bizottság javaslatai, e, egyes e, hivatkozás mellette ellene, az egyes hivatkozást ellenőrizzük tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom és ezt elutasítottuk 23-20 arányban. Jön a kettes, kettes hivatkozás mellette e, ellene, megint meg kell néznünk, mert e, nem tűnik világosnak a helyzet. Megnyitom a szavazást. Ezt megint elutasítottuk 22-20 arányban. Az A preambulum bekezdésről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elutasítva, a B preambulum bekezdés kiesik, és aztán az ötös, ötös, employment ötös ki van mellette, ellene, ezt megint ellenőriznünk kell, tehát az ötös ajánlásuk, lezárom, egy szocialista kérem, hogy lépjen vissza. Jó, oké. Okay. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk 22-19 arányban. Hatos kiesik, ugye? Minden, minden más fogyottá válik. És akkor a 11-esről kell még szavaznunk. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt is ellenőrizzük, de szerintem el lehet utasítva. Megnyitjuk a szavazást a 11-es ajánlásról. Megnyitom, lezárom. 21-20 arányban elutasítva, tényleg szoros volt. 13-asról szavazunk még, mellette, ellene. Tensions rejected. Elutasítva a végszavazás következik kéti eh, szavazással. Megnyitom a szavazást, eh, lezárom a szavazást. 33-6 arányban eh, három tartózkodás mellett elfogadtuk, és gratulálok, jön a 14-es Stavrakakis jelentés,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 ellene tartózkodók elfogadtuk. This is complicated. Four? No. So we go now to, no? to four. As I... A négyes, négyes lesz. Mellette ellene tartózkodók elutasítva, jön a hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és ennyi, ugye? És akkor jön a végszavazás. Megnyitom. Lezárom. 30, 41 eh, szavazat mellette és egy tartózkodás köszönjük eh, Georgiosnak, és eh, most pedig Jean-Jacques jean Bissep jelentése következik a e, közlekedési technológiákról, egyes kompromisszumra szavazunk mellette ellene tartózkodók e, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös e, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette ellene ta, ezt ellenőriznünk kell. The vote is open. Closed. Lezárom. 22-21 arányban ezt elfogadtuk. Hármas kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette 16 os ellenőrző szavazásnak vetjük alá. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. 17-26 arányban el lett utasítva. 17-es jön mellette. Mellette ellene tartózkodók elutasítva, de nézzük meg ezt, és géppel ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom. És 23-20 arányban el lett utasítva, nem is kellett volna ellenőrizni. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es mellette ellene szerintem ellenőriznünk kell, mert nem látom a különbséget, elnézést. It's a plus, yeah. Yeah, 19 to... 19-24 arányban elutasítva, jön a 23-as gépi szavazásokat elbukjuk. 23-as megszavaztuk, 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most jön egy szóbeli módosító Vlaszak úrtól, van-e, aki ellenzi a szóbeli módosítót? Senki, tehát szavazhatunk róla, ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Ötös ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 29, jó, ellenőrizzük az előzőt. Close, the vote is Lezárom a szavazást, 14-29 arányban el lett utasítva valóban. 29 mellette ellene 29-est is ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom ezt 28-15 arányban elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, jön a végszavazás géppel, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 41 and one abstention. Congratulations. 41 mellette egy tartózkodás. Jön a következő 18-as napi rendi. 18, which is... A 18-as, amely Olzsi Vacaknak a véleménye a regionális politika, mint tágabb állami támogatási rendszer egyes módosítás mellette ellene elfogadtuk, kettes mellette ellene elfogadtuk, ötös mellette ellene ellenőrizzük az ötöst, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 21-20 arányban elfogadtuk, tehát elfogadtuk a hatos mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, a hatost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elnézést, én nem szavaztam. 20. De elfogadtuk. Elfogadtuk akkor egyes kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-asuk mellette, 13-as ellene elfogadtuk, 15 mellette, ellene a 15-öst ellenőrizzük, és magamnak is szavaznom kell. Lezárom a szavazást. 21-21. Ez azt jelenti, hogy akkor elutasítottuk 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, 17-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk 28-14 kettes kompromisszumos elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene elfog, elfog, el, elutasítottuk, 32-es, 32-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 22-19 arányban, 33-as mellette ellene elfogadtuk, és az áruszavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, ha 41-0 tartózkodással gratulálok, akkor Martina Anderson Európai Unió ifjúsági stratégiája nem a megfelelő lista van az elnök asszony előtt. Van egy szóbeli módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a kettes mellette ellene el, elfogadtuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes módosító, bocsánat, a 8-as, 8-as, mellette ellene elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, B kompromisszum elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös itt megosztott szavazás, ki van első részt elfogadtuk, második része mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, a 16-os esetében szintén megosztott szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész el mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 ellenőrizzük a 22-est, mm, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 21-21, tehát elutasítottuk 23, mellette ellene ugyanaz a helyzet. 23 as ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-22 elutasítottuk, 24-es mellette ellene ellenőrizzük a 24-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk 23-19 arányba. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen, 26. Ki van mellette? Ellenőrizzük a 26-ost. Megnyitom a szavazást. Lez, le, lezárom a szavazást. 20-22 arányban elutasítottuk, 27 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette tar- ellene tartózkodás elfogadtuk, záró szavazás, megnyitom a szavazást. Ennyi. Lezárom. 42-41 e, egy tartózkodás. Lezártuk a szavazást. hiszen mindenki itt van, kezdenénk a következő napi rendi ponttal, legtöbben készen állnak. Kedves kollégák, arra kérem önöket, hogy aki elhagyja a termet, az csendben tegye ezt meg. És akik maradnak, azokat is kérem, hogy tartsák a csendet. Talán arra szeretném felhasználni az időt, hogy, fe, hogy tájékoztatást adjak a tegnapi koordinátorok ülésén született határozatot. Megvizsgáltuk a jelentéseket és a véleményeket, ami pedig a jogalkotási beszámolót illeti, az ICR megvitatta a, a a bizottság javaslatával kapcsolatban a tanácsi határozat mentén amely bizonyos tagállamok pénzügyi menedzsment kérdéseivel foglalkoznak, illetve a, a Szlovénia, Horvátország és Ausztria számára a szolidaritási alap mozgósítása. Itt egy pozitív hangú levelet kívánunk küldeni, ami bocsánat, volt még egy másik levél, nem ami pedig az interparlamentáris bizottság üléséhez vonatkozik, a következő ezévi ülést a nemzeti parlamentekkel november 27-28-án akarjuk csinálni, tehát november 27-28 lesz az időpont, és megvitattuk ezt az ügyet, és úgy döntöttük, hogy javaslatot fogunk tenni, ha bár még dolgozni is akarunk a végső változaton, az elképzelés az lenne, hogy megvitatjuk a következő generációs kohéziós politikát érintő kihívásokat, a, és lesz a következő ülés előtt lehetőség a vélemények kicserélésére, annak érdekében a nemzeti parlamentek is elmondhassák a saját álláspontjukat ezen túlmenően abban is egyetértettünk, hogy nem küldünk levelet a, az MFF tárgyalóinak, amik, amelyben ugye eredetileg további allokációkat kértünk volna. Ezek voltak azok a javaslatok, a határozatok, amelyeket a politikai koordinátorok meghoztak voltak. Ezt szerettem volna bemutatni önöknek. Tehát akkor térjünk át a 20-as napi rendi pontra. Mojcak Leva Kekus, energiahatékonysági intézkedések, a kohéziós politika szenti végrehajtása és hatása. És akkor megadom a szót önnek. Először is elnök asszony szeretném elmondani, hogy eredetileg szlovénul készültem, de kiderült, hogy nincs tolmácsolás, éppen ezért elnézést kérek az nem túl tökéletes angol kiejtésemért, de legközelebb talán úgy reménykedem abban, hogy lesz más lehetőség is arra, hogy megoldjuk a nyelvi és a fordítási kérdést. Először is ugye szó van az energiahatékonyságról a kohézia politika mentén annak érdekében, hogy intelligens és fenntartható fejlődést tudjunk létrehozni, és ebből a szempontból az energiahatékonyság intézkedésének fontosságát messzemenő elismerés ő, ő, övezi. Természetesen nagy kihívást jelent az, hogy hogy 2020-ig csökkentsük az energiafelhasználás 20%-át, hiszen ez része az Európa 2020-as stratégiának. Az a politika, amely foglalkozik az energiahatékonysággal, úgy gondolom, hogy nagyobb hatást kellene kapnia, és a kohéziós politikában is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel az eddigieknél erőteljesebb formában. Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy nyertes pozíciót eredményez, különös ami a klímaváltozás elleni harcot illeti. Meg kell győzni a háztartásokat és a vállalkozásokat arról, hogy csökkentsék az energiafelhasználásukat, de ne csökkentsék ezzel párhuzamosan a foglalkoztatást, és járuljanak hozzá a gazdasági növekedéshez. Tegyék ezt, mindezt az alacsony széndiokszid kibocsátású ágazatokban, hogy vigyük vissza ezt a folyamatot az eredeti út útvonalára annak érdekében, hogy csökkenteni tudjuk az energia felhasználást, hiszen megszülettek Európai Uniós projektek a cél megvalósítása érdekében. Ez a célja az én jelentésében. Az energiahatékonyság növekedése szükségesé teszi az épületek és a közlekedés hatékonyságának növelését. Mire szükség van arra, hogy regionális és helyi szinten is ebben az egyes részvevők aktívan részt vegyenek. Különösen foglalkoztam az elő a jelentésemben a épületek energiahatékonyságának növelésével, de a közlekedésben is nagyon jelentős potenciál rejlik, amelyet 2020-ig ki kell jobban használni. Elég részletesen tanulmányoztam azokat az elemzéseket és tanulmányokat, amelyek a projekt hatásával foglalkoznak, hiszen az Európai Unióban nagyon sok ráfordítás történik az energia hatékonyságára. Az európai foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, a, és nagyon fontos az, hogy az energiahatékonysági beruházások valóban intelligens beruházásnak minősülnek-e, az én elemzésem azt mutatta, hogy valóban ez a helyzet. Szükség van olyan európai struktúrák létrehozására, illetve az európai fejlesztések területén is ebben az irányban kell elmozdulni. Az RDF-en belül a tanácskozások még mindig zajlanak, természetesen nem szeretnék elébe menni az ottani eredményeknek, csak vizsgáltam a helyzetet, vezet, és abban hiszek, hogy ezt a jelentést még hatékonyabbá tudjuk tenni további módosításokkal, amelyek figyelembe fogják venni a, a trialóguson meghozott eredményeket, hogyha szó van a tudatosításról, illetve az energia elosztás hatékonyabbá tételéről Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ez még mindig egy nagyon fontos téma. Nagyon sokan természetesnek veszik, és kisebb fontosságú kérdésnek tulajdonítsák, de hogyha beszélünk a regionális képviselőkkel és az önkormányzatok képviselőivel, és más szereplőkkel is a regionális bizottság köréből, láttam több esetben, hogy további és jobb minőségű információra van szükség a legjobb gyakorlatokról, gyakorlatról, hogyan lehet a legjobban profitálni az hatékonysági beruházásoktól, illetve további információkról, a finanszírozás lehetőségéről, innovatív pénzügyi eszközök bevonásával. Ez egy további nagyon fontos része egyúttal a jelentésemnek. Azt is látom, hogy itt további lépésekre, erőfeszítésekre van szükség. A bizottság figyelmét fel kell hívni erre a kérdésre, hiszen eddig eléggé ígéretes jeleket látunk. Látjuk azt, hogy speciális megoldások is születtek tettek. Úgy gondolom, hogy ezen a héten, illetve a, ebben a hónapban várhatjuk a következő eredményeket. Egyelőre nem láttunk valódi javaslatokat, hogyha valóban komolyan vesszük azt, hogy a nemzeti régiók és a menedzselő hatóságok valóban komolyan veszik ezeket a projekteket, akkor szükség van arra, hogy, jogbiz, hogy jogilag világos helyzetet lássanak, legyen idejük gondolkodni, mérlegelni, de az a bizottság ezzel a kérdéssel már, már másfél éve foglalkozik. Azzal is tisztában vagyok, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság közepette megnehezíti a tagállamok számára, hogy megtalálják a megfelelő eszközöket a társfinanszírozás területén, a energiahatékonysági intézkedések érdekében. Éppen ezért nagyon fontos, hogy találjunk új innovatív módszereket a finanszírozásra. Zárásként csupán csak annyit szeretnék elmondani, hogy különösen ami az épületek energiafelhasználását illeti, ez itt 40%-os energiafelhasználási arányt jelent, éppen ezért egy nagyon jelentős potenciáról van szó, és ezt, az, ezt a potenciált fel kell használnunk. Nagyon örülünk, hogy a parlament a bizottság és a tanácssal együtt elérte azt, hogy erre a célra is szülessenek lehetőségek, mind a beruházók, mind pedig a lakosság számára annak érdekében, hogy az épületek energiafelhasználását, hatékonyságát növeljük. Szeretném, hogyha a bizottság még aktívabbá váljék, segítse a tagállamokat az épület energiafelhasználás innovációjának területén. Szükség van itt további programokra, különös tekintettel a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök felhasználására felhasználására annak érdekében, hogy az építkez, hogy a épületek építőit és az egész építési ágazatot segítsük ebben a témában. Így javulhatna a jelenlegi helyzet. Úgy gondolom, hogy egy jól megalapozott jelentés van az asztalon, és nagyon örülök, hogy a következő hónapokban önökkel és az árnyék jelentős tevékkel együtt tudok dolgozni. Köszönöm szépen, akkor átadnám a szót az árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Klebekekusz asszonynak eh, a jelentésért. A legtöbb megállaptásával egyetértek már, ami az energiahatékonyság jelentőségét illeti, illetve a tudatosság fokozásának eh, fontosságát, már ami az innovatív energiaforrásokat és megoldásokat illeti. Egyetértek azzal is, hogy új pénzügyi kimutatásokra van szükség, amelyek ebben a válságidőszakban támogatják a pénzügyi erőforrások hatékony felhasználását. A jelentésben sok nagyon értékes megállapítást találtam, csak néhányat szeretnék az időtakarékosság okán megemlíteni. Van néhány dolog, ahol gyengeségeket is tapasztaltam. Például azzal kapcsolatosan, hogy a tárgyalások során a kohéziós politikai rendeletekkel kapcsolatosan eh, nagyon kényes eh, egyensúly jött létre, és ez a jelentés nem szabad, hogy ezt az egyensúlyt felborítsa. Ezt lényegesnek tartom. Azután eh, az én észrevételeim sem szabad, hogy túlságosan megzavarják ezt a tárgyalási folyamatot, illetve ennek az eredményeit nem szabad semmisé tenni. Van néhány pont, amiről még majd az árnyék előadók értekezletén beszélnünk kell. A 10-től 12-esig terjedő bekezdésekről van szó. Itt pénzügyi kérdések is, eh, finanszírozási kérdések is felmerülnek a rugalmassággal kapcsolatosan például, de ezt majd eh, magunk között megoldjuk eh, az üléseinken. A legfontosabb aggályom az, hogy ez egy kicsit olyan itre ízű ez a jelentés. Nem arról van szó, hogy nem értek vele egyet, de hiányzik belőle a kifejezetten regionális jellegű dimenzió, ami ennek a bizottságnak a sajátossága. Ezért véleményem szerint nagyon sok bekezdés a jelentésben az energiahatékonysággal foglalkozik, de ez nem ennek a szakbizottságnak a hatáskörébe tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy ezt törölni kellene, de valószínű, hogyha változatlanul marad ez a szöveg, akkor a szakbizottság számára problémák merülnek fel a plenáris ülésen. Hasznos volna, hogyha az itrebeli kollégákkal egyeztetnének a különböző frakciókban, és a módosítókra vonatkozó határidőt talán egy kicsit ki is kellene tolni, hogy erre lehetőséget adjunk. Igazából számunkra nem okoz mindez problémát, de azért szerettem volna megvilágítani ezt a vonatkozást. Azután vannak kijelentések, amelyek egy kicsit félrevezetőek, már ami az elfogadott energiahatékonyság irányelvet illeti, ezt majd megpróbálom kiigazítani. Végül pedig az éghalatváltozás fenyegetése. Azzal kapcsolatosan, hogy az energiahatékonyság hogyan takaríthat meg adófizetői pénzt az energia pocsékolás csökkentésével. Szerintem ez téves megállapítás. Az energiahatékonyság nagyon kedvező dolog, nagyon pozitív dolog, függetlenül attól, hogy mit gondolunk a klímaváltozás kérdéséről. Úgyhogy ebben a jelentésben szerintem ragaszkodjunk a tényekhez, illetve az eredeti témakörhöz, és ne kezdjünk általános megállapításokat tenni az energiahatékonyságról általában, különösen ne térjünk ki az éghajlatváltozásra, hanem e, legyünk e, céltudatosak, és csak a jelentés témájával foglalkozzunk. Úgy vélem tehát, hogy e, a változtatások, csiszolgatás után nagyon hasznos és jó lesz ez a vélemény, és valószínűleg a szakbizottságban is jelentős támogatottságot fog élvezni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Karima nincs itt. Elizabeth, beszélsz helyette? Igen. Mivel együtt dolgozunk ezen a jelentésen, röviden szeretném én elmondani helyette a véleményünket. Általánosságban úgy gondoljuk, hogy jó irányba mutat ez a jelentés. Nagyon örülünk, hogy ezek a részletek szerepelnek a szövegben. Látszik, hogy nagyon sok munka van mögötte, kiegyensúlyozott állásfoglalás és ráadásul részletes elemzés, ami jó érvelést alapoz meg. Ez nekem nagyon tetszik a jelentésben. Nem sokat tudok erről a területről, ez egy nagyon eh, nehéz eh, szakmai terület, a társadalmi és ökológiai tényezőket is figyelembe kell venni, ez egyébként az első fejezetben az általános észrevételekben szerepel, és azt is nagyon lényegesnek tartom, hogy eh, Ezt tovább részletezzük, mert pontosan itt érvényesül legjobban a regionális megközelítés, vagyis hogy hogyan tudjuk a pénzügyi eszközök problémáját megoldani úgy, hogy a társadalmi és az ökológiai dimenziókat összehangoljuk ebben a kérdéskörben, különösen a tekintetben, amit ez a jelentés taglal, ez lenne a legfontosabb megállapításom, Nagyon fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy a pénzügyi eszközöket is taglalja a jelentés. Talán a meglévő eszközökre is ki kellene térni, amelyeket a válság kezete óta vezettek be. Szó van a 4%-ról, a jelenlegi rendeletre is lehetne hivatkozni, hiszen ez egy erős érv amellett, hogy folytatni kell ezt, a jövőben emlékszem, hogy Franz már beszélt erről a 4%-ról, tehát a jövőben ezt tartani szeretnénk a nemzeti intézkedésekkel is. Lehet, hogy majd több is lesz ebből a 4%-ból a jelenlegi rendeletben, de minden esetre jó irányban haladunk. I find it very important uh, what you uh, put in article a 34. cikkben beszél a számvevőszék véleményéről. Szerintem pozitív fejleményekre számíthatunk. Persze még csak megjósolhatjuk, hogy mi történik a későbbiekben. Minden esetre ez az egyetlen bíráló megjegyzésem maga az érvelés nagyon következetes és világos, és különösen hálás vagyok azért, hogy ilyen sok munkát fektetett ennek a jelentésnek az elkészítésébe. Köszönöm, Elizabeth. Szeretném még valaki szót kérni? Sár olyan hallgatag vagy mostanában, nem tudom, mi van veled. Köszönöm szépen, vagy Sean Kelly. Én is az ITRE bizottság tagja vagyok, és dolgozom ezen a témán. Egy kicsit csalódott vagyok egyébként, hogy a tagállamok a gazdasági válság és recesszió időszakában nem használtak ki ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy mindenki számára győztes helyzetet hozzanak létre beruházásokkal, növekedéssel és foglalkoztatással, a regionális megközelítés nagyon lényeges, mert ezen a szinten tudatosságot lehet fokozni, és ez nagyon szükséges is. Ahogyan a jelentéstevő rámutat ezzel a közvetlen ráfordítással, partnerségeket lehet létrehozni a megtakarítások érdekében. A 2020-as célkitűzéseket el kell érnünk nem csak energiahatékonyság szempontjából, hanem gazdasági hatékonyság szempontjából is, és eh, talán ezt kellene jobban hangsúlyozni a szövegben, különösen ebben az időszakban, amikor gazdasági recessziót élünk át, az gazdasági hatékonyság előnyös az állampolgárok számára, a régiók, a tagállamok számára is, ezért szeretném, hogyha komoly erőfeszítést tennénk arra, hogy mindezt az Európai Unió egészében összehangoljuk. Az állampolgárok mindezt akarják és készen állnak rá, a vezetői szerepet kell megfelelően betölteni, közösségi, regionális és nemzeti szinten is, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor nagyszerű dolgokat tudunk létrehozni. Gratulálok az előadónak és a kollégáknak a jó munkáért, de ezt mi teljes gőzzel tolnunk kell ezt a szekeret, mert nagyon fontos, hogy ezt a győztes helyzetet mindenki számára kialakítsuk. Ez persze nagyon sokat, sokba fog kerülni, nem mindig azonnal merülnek fel az előnyök, de hosszú távon ezek jobban fognak érvényesülni, úgyhogy én nagyon támogatom ezt a kezdeményezést. Lambert, te Sónak átadtad a szavazatodat? Nem. Van egy észrevételem, különösen az utolsó észrevételével kapcsolatosan Kelly úrnak. Már ami azt illeti, hogy ez egy újra felmerülő kiadás, de nem csak kiadásról van szó, vagy nem csak az összegeket kell megvizsgálnunk, amelyeket elköltünk, hanem azt is, hogy hogyan merülnek majd fel a bevételek. A hatékonyság, az energiahatékonyság az EIB szempontjából, vagy az új innovatív finanszírozási módszerek szempontjából nagyon lényeges kérdés. És a kapacitásokat is meg kell vizsgálnunk, hogyha a partnerek a saját beruházásaikat kidolgozzák, és van egy olyan megállapodás, hogy néhány év után kevesebbet kell majd fizetni az energia felhasználásért. Ez azt jelenti, hogy megtérül ez a beruházás. Sok helyzetben elképzelhető, hogy ez költségvetésileg semleges hatással jár majd, Vannak itt pénzek, regionális pénzek is, jelentős összegek, amelyek a kohéziós alapban is szerepelnek, és vannak országok, amelyek még nem érték el azt a százalékos mértéket, amelyet előirányoztak nekik, és még költeniük kell. Úgyhogy talán ezt kellene kicsit jobban kijátszanunk ezt a kártyát, hogy ne új célokat tűzzünk ki, hanem a, regionál, a régiókkal foglalkozó szakbizottság szerepében a legjobb helyzetben vagyunk, hogy ezt a regionális szempontot érvényesítsük. Talán módosítókkal lehetne ezt a vonatkozást finomítani, már 27 ilyen módosító van, de talán még jobb lesz a szöveg. Köszönöm, Jan Olbricht. Uh, Köszönöm. nem most van a legjobb idő ilyen szövegeket ö, ö, megszövegezni, mert vagy az ERFA előtti ö, utolsó szakaszban szavazunk róla, ö, és valami olyasmiről beszélünk, ami már egyébként benne van, ö, ami egyébként már megvalósult, tehát ö, jobb lenne szerintem a ö, hatályba lépés, illetve a megvalósítás után erről Eh, beszélni, amikor, amikor úgymond üdvözölnénk. Tehát eh, jobb lenne, hogyha a júliusi szavazás után, az akkori szavazás után lenne erről szó, eh, mint egy a következő lépések meghatározása céljából. Amit Elizabeth most mondott a 4%-ról, nos, azért el kell magyarázni, hogy miért nincsenek eredmények. Azért, mert az átprogramozás túl későn történt. Nem a régiók érdektelensége miatt, hanem azért, mert túl későn történt az átprogramozás. Vannak olyanok, amelyek 4%-os átprogramozást hajtottak végre. Nem, nem azt akarjuk mondani, hogy negatív volt a reakciója régióknak, nem, egyszerűen túl késő jött a változás. Ami a regionális politikát életi, közös nevezőket kell emlegetnünk, A polgármesterek egyességét kell említenünk, a polgármesterek kovenantját, a, amely egy rendkívül jó kezdeményezés, és amelyben a polgármesterek, a nagyvárosok polgármesterei kötelezettséget vállaltak az energiatékonyság mellett. Nyilván tervet kell készíteniük, hogy ez hogyan valósul meg. Most az, hogy, az, hogy gyorsított pályán lehet-e megvalósítani, ez egy másik dolog. Ugye e, e, gyakorlatilag itt már van egy terv, nem lehet úgy bánni ezzel, mint hogyha nem létezne nekünk, mint regi bizottságnak. Itt egy kapcsolatot kell teremtenünk, ami azt jelenti, hogy hogy, hogyha valaki egy tervet készít, akkor, akkor mégis külön, különleges bánásmódban részesülhetne. Az ERFA megvalósítása, a kohéziós alapok megvalósítás végrehajtása során is lehet ezt belengetni, hogy egy különleges gyorsított eljárás lehetséges. Köszönöm. Celler úr. Rövid megjegyzés a részemről koordinátornak nem mondok szívesen ellent, de ugye itt arról van szó, hogy ha energiahatékonyságba beruházunk, akkor visszajön a pénz, viszont ez ritkán fordul, szokott előfordulni az építési ágazatban, energiahatékonyságban sokat eszközöltünk, de időközben úgy megemelkedtek az energiaárak, hogy a megtérülést nem lehet biztosítani, a pénz nem jön vissza. Ennek ellenére az energiahatékonyság egy központi elegű téma, és azok a önkormányzatok, amelyeket felszólítunk arra, hogy hatékonyabban bánjanak az energiával, takarékoskodjanak, természetesen ez teljesen megalapozott, meg el akarjuk érni az Európai Unió klímavédelmi céljait, de természetesen nem akarjuk elpocsékolni a rendelkezésre álló pénzeket. Éppen ezért szükség van a politika megfelelő alakítására, annak érdekében, hogy azt a célt is előtérbe helyezzük, hogy az energiahatékonyságot erősítsük, de ne legyenek olyan illúzióink, hogy ennek az egyetlen eredménye az lesz, hogy a pénz visszajön azért kell beruházni, hogy a költségeket korlátozzuk, vannak felsőbb célok, úgymond, ilyen például a klímavédelmi céloknak a megvalósítása. Szeretnék egy megjegyzést tenni, mert nem értek egyet. Persze, tessék. nem arról van szó, hogy mindig vissza lehet szerezni a pénzt, bár van ilyen lehetőség, van egy csomó beruházás, adjuk a támogatást, és elveszik a támogatást, de én az energiahatékonysági területen azt szeretném, hogyha a beruházások mellé menne egy kötelezettségvállalás, nyilván, hogyha növekednek az árak, az egy másik dolog, de kötelezettségvállalást tennének arra, hogy az, a, a, mi az a pénz, amit nem kell elkölteni, hogyha az energiahatékonyság növekedik, emelkedik. Még ez akkor is úgy van, hogy eh, ha az árak felmennek, nem lehet csak, eh, nem, nem lehet csak úgy odaadni a pénzt szerintem, azért valami megtérülés, vagy valami ilyesmit is figyelembe kell venni. Most nekem kell mondanom, hiszen egy picit elmegyünk a realitások mellett, hiszen arról is kellene beszélgetnünk, ha már itt tartunk, hogy hogyan hozzuk létre a jövőben a pénzek odaítéléséről szóló szabályokat, hogyha az Európai Unió mindig azt mondja, hogy a legolcsóbb ajánlat a legjobb, és nem a hosszú távon leghatékonyabb, leggazda, leggazdaságosabb, akkor mindenképpen problémánk van. Szeretnék példát hozni, a példa az mindig jó dolog. Van egy olyan cég, amely lifteket hoz lét, lifteket termel, és nemzet nemzetközi szinten is a legjobb energiahatékonysági mutatókkal rendelkezik, de természetesen más cégekkel szemben rendkívül drágák a beruházások területén. Viszont nagyon sok nagy beruházás esetében, amely éppen ezért nem az ő liftjeiket építik be, hanem az olcsóbb megoldások mellett teszik le a voksot, és végül is hosszú távon ezek drágábbak, mert több energiát használnak fel. Ki vásárolja ezeket a lifteket? Nem is annyira az európai beruházók, hanem sokkal inkább a kínaiak, akik sokkal, messze, akik sokkal inkább hajlamosak arra, hogy hosszú távon gondolkodjanak, mint az európai versenytársak Pontosan erről van szó. Látjuk azt, hogy ezt a kérdést mindenképpen meg kell, valósít, meg kell vitatni szükség van arra, hogy további tartalmi vitákat folytassunk, én azt látom. Majcának megadnám újra a szót, hogy esetleg reagálhasson az elhangzottakra valóban szükség van arra, hogy elhalasszuk a szavazást, vagy meg úgy tudja módosítani a jelentését, figyelemmel tud ven, lenni az elhangzottakra. Kérem, hogy reagáljon rá. Természetesen nem könnyű mindent felvenni a csomagba, a tárgyalási csomagban nyilvánvalóan nincs értelme annak, hogyha egy olyan jelentésünk van, amelyet nem tudtunk hozzáigazítani a realitásokhoz, szükségem lenne tám támogatásra, hogy esetleg szeptemberre tegyük a szavazást, hogyha van rá lehetőség, júliusban is akár. Úgy gond, azt hittem, hogy nincs lehetőség júliusra. Elnök asszony sajnos nem használ mikrofont. Rendben van, akkor ezt így is el tudom fogadni majd valahogy beszorítjuk. Ez az elképzelésem a módosítókkal kapcsolatban is, hiszen itt egy általános szövegről van egyelőre szó, nyilvánvalóan meg kell vitatnunk majd a módosítókat is. Azt szeretném javasolni, hogy július 11-éig legyen, ha, bocsánat, júni, június 11-éig legyen lehetőség a módosítók benyújtására, hogy ezeket is meg tudjuk vitatni ahogy ez is el is hangzott, hogy teremtsünk teret, lehetőséget a vita lefolytatására az ITRE-vel, hiszen elhangzott, hogy itt egy ITRE ízű beszámolót hallottunk, hogy ezeket a módosítókat ne kelljen akkor a plenáris elé von, vinni. Június 11-ig lenne akkor idő a módosítók benyújtására, és ezt követően is sok idő lesz akkor arra, hogy megvitassuk a módosítókat az itre vel is tudjunk akkor beszélni, ha ez így elfogadható. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki vette a fáradtságot, hozzászólt a kérdéshez. E, nyilvánvalóan nem, nem ad aggodalomra ez okot. E, én örülök ezeknek a hozzájárulásoknak, és minnyáján készen vagyunk arra, hogy foglalkozon ezzel a kérdéssel. Még egyszer köszönet mindenkinek, aki hozzászólt, és ahogy elmondtam már a kezdetben, hogy megpróbálok lehetőséget, teret biztosítani a módosítóknak annak érdekében, hogy figyelemmel tudjunk lenni az önök kiváló javaslataira és hozzárájulásokra. Nagyon sok, nagyon jó gondolatot hallottam, és biztos vagyok abban, hogy ezekkel tovább tudok dolgozni én úgy gondolom, hogy szükség van a további együttműködésre, én minden egyes forrást megpróbálok felhasználni, hogy további tartalmi hozzájárulásokat kaphassak ezek, ehhez a fontos kérdés. Én hiszek abban, hogy a pénzügyi eszközök valóban egy olyan utat jelentenek, hogy meg tudjuk jobban valósítani a regionális fejlesztéseket, Várom az együttműködést önökkel, várom a módosításokat, lesz az árnyékjelentéstevőknek egy találkozója nem sokája, és úgy gondolom, hogy készek leszünk mindenre júliusban. Köszönöm szépen. Akkor június 11 a módosítók benyújtásának ideje, és az utolsó fontos kérdés az a fiatalok munkanélküliségének kezelése. Megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, kedves képviselők. Amikor ezzel az anyaggal foglalkoztam, amely a fiatalok munkanélküliségével foglalkozik. Nem volt túl sok idő, nem kaptam túl sok időt erre a munkára, ugyanakkor mégis egy rendkívül hasznos munkának gondoltam, és hasznos feladatnak, mert ez korunk egyik pestise, a fiatalok munkanélkülisége nem lehet egy egész generációnak elengedni a kezét, a társadalmi hatások elképesztőek, azzal kezdik az életüket a fiatalok, hogy munkanélküliek, aztán kénytelenek elfogadni a nagyon alacsony fizetéseket, aztán újra munkanélküliek lesznek azért, mert nem tudták megszerezni azt az önbizalmat és azokat a készségeket, amelyeket általában a korai munkavállalói években szoktak megszerezni az emberek, tehát gyakorlatilag elúszik előttük, vagy el, el, el elmúlnak a lehetőségek. Különösen igaz ez azokra az országokra, ahol nagyon mély a válságot, látjuk, hogy mennyi tudás veszik kárba, és mennyi potenciális versenyképesség. Az Eurofund 2011-ben azt mondta, hogy a fiatalok munkanélküliségének gazdasági kára az 153 milliárd euró 2013 eh, eh, eh, januárjában több mint 25%-os volt a e, munkanélküliség a fiatalok között 15% e, alatt csak néhány országban, 45% Portugáliában, 55% pedig Görögországban és Spanyolországban. Ezek voltak a munkanélküliségi ráták e, a fiatalok körében. Ez az egész, ezek a nagy különbségek alássák az európai projekt kohézióját és az egységes Európa megvalósíthatóságát is megkérdőjelezik, valamint nem teszik lehetővé azt, hogy tényleg Európa egyesültebb legyen. Tizen 14 millióan voltak olyanok, akik már nem foglalkoztak, nem, nem folytatnak tanítványokat, nem dolgoznak és nem vesznek részt semmifajta képzésben. A fiatalok jelentik a jövőt, hogyha őket nem tudjuk bevenni, bevonni Európa építésébe, akkor nem lesz jövő. Ez egy drámai probléma, amely már a jelenre is kihatással van, de még súlyosabb kihatásai lesznek a jövőre nézve. A dinamikus gazdaság alapvető feltétele a fenntartható fejlődésnek, a fenntartató foglalkoztatottságnak, annak, hogy hosszabb ideig biztosak legyenek a munkahelyek. Ennek az ellenkezője a rövidtávú munkavállalás és az azzal járó bizonytalanság. Tehát foglalkoznunk kell a strukturális okokkal, amelyek megakadályoznak bennünket a céljaink elérésében. Foglalkoznunk kell tehát az oktatással és a foglalkoztatáspolitikával. Megfelelő pályára kell állítanunk ezeket az ágazatokat, ki kell építeni ismerünk, azokat a stratégiákat, amelyek a munkavilágába való átmenetet könnyebbé teszik. Jobban össze kéne kötnünk a munkavilágát és az iskolavilágát. Hogyha egy megfelelő készségpolitikát folytatunk, a szakképzést összekötjük az alapképzéssel, illetve az élethosszíglani tanulással és és összhangba hozzuk a tanított készségeket a cégek által igényelt készségekkel, a társadalom által igényelt készségekkel, akkor e, komoly eredményeket tudunk e, elérni. Nagyjából ugyanannyi munkahely veszik el évente, mint amennyit teremtenek e, ezeket a változásokat kell, ezeknek kell elébe mennünk. Az oktatás és foglalkoztatás politikának három alapvető elvre kell építenie, előre nézni, összekötni az oktatást és a képzést, ez az első. A második az az érintettek jobb bevonása a politikába, a harmadik pedig egy regionális megközelítés lenne, ahol ki kell alakítani a mechanizmusokat, amelyek révén reagálni tudunk a, a, a változásokra, illetve ahol észlelni kell regionális szinten a a e, különböző foglalkoztatási igényeket, menedzselni a problémákat, megkeresni a megoldásokat, bevonni az érdekelteket és kialakítani a stratégiákat azonosítani kell a fiatalok különböző csoportjait, e, különösen azokat a csoportokat, amelyek nem vesznek részt semmilyen formában, semmilyen e, szervezett folyamatokban. Emellett bátorítanunk kell a cégeken belüli gyakornoki rendszert, az ottani szakképzést, amelynek révén arra számíthatunk, hogy a munkahelyek tartósabbá válnak. Szükség van tehát egy alapképzésre, és azt követően egy házon belüli szakképzésre, aki nem részesül tényleges ilyen jellegű szakképzésben, az valószínűbb, illetve nagyobb eséllyel fog elveszíteni az első hullámban az állását. Ezekre a célokra kell pénzeket megtalálni az ESZÁ-ban és az ERFA-ban. Európa elkezdett reagálni E, ezekre a e, fejleményekre. Júniusban fiatalok munkanélkülség elleni fellépés célzó intézkedés csomagot hozott létre a bizottság, fiatalok foglalkozását célzó uniós kezdeményezés és az ifjúsági garancia után a 2020-as Eh, EU 2020-as stratégia keretében keres megoldásokat, amelyek kedveznek a fenntartható munkahelyek létrehozásának, csökkentik a bizonytalanságot, megerősítik az unión belüli mobilitási programokat, és nagyobb régióközi együttműködésre ösztönöznek a gazdasági, társadalmi és területi kohézión, nagyobb mértékben alapuló gazdasági és monetáris unió jövőjére vonatkozó ütemterv keretében. Egy új nyugdíjra van szükség. A egy francia, német alkura is akár, nagy cégek bevonására, az Európai Beruházási Bank beruházására, 60 milliárd eurós költségvetéssel számolnak ezekre a célokra, ugyanakkor koordinációra, jobb koordinációra van szükség. Mobilizálni kell a tagállamokat is hogyha elnök azt, hogy nem tudjuk meghatározni, hogy mi lesz az a versenyképes európai modell, amely működni fog, akkor nem fogunk tudni semmi maradandót, fenntarthatót alkotni. Mozgósítanunk kell az alapokat annak érdekében, hogy a versenyképesség strukturális megközelítésében kellő helyet kapjon az oktatás ez az egyetlen módja annak, hogy valamilyen módon szembenézzünk ezzel a az ifjúsági munkanélküliségi problémával. Ez nem egy munkaügyi probléma, ez egy, ez egy társadalmi válságtünet, ez, egy, ez szinte a, a korunk pestise. E, leszakad egy generáció, elveszítünk egy egész generációt, amely azzal a veszéllyel jár, hogy radikalizálódnak ezek a fiatalok. Wolfgang Schäuble elég jól meg tudta fogalmazni ezt a veszélyt. Katasztrófa lenne mindez az EU számára, mert ha nem sikerül ezt a csatát megnyernünk, akkor elveszítjük az egy európai egységért zajló csatánkat. Helmut Schmidt pedig példanélküli botránynak nevezte a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliséget. Én szeretném, hogyha a titkárság segítséget nyújtana nekem Korona úr és aki átadta nekem ezt a jelentést, ő nekik megköszönöm már az eddigi segítséget is, és én nagyon szívesen válaszolok az önök további kérdéseire, felvetéseire. Köszönöm. Move to shadows, Veron... Köszönöm szépen, akkor áttérnénk az árnyék jelentéstevőkre, Veronika. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak az elvégzett munkáért. Kétségtelen, hogy a véleményekben nagyon kevés téma, tér marad arra, hogy egy ilyen komplex témában minden szempontot megvizsgáljanak. Az ifjúsági munkanélküliséggel olyan súlyos problémák vannak például az én országomban is, hogy nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát, és majd a módosítók benyújtásakor szeretném kiegészíteni néhány gondolattal a szöveget. Említette a meglévő különbségeket a régiók között, illetve hogy milyen költsége van a tétlenségnek. A az oktatásban a kompetenciákat hozzá kell igazítani, illetve a képzés célkitűzéseit az a munkaerőpiac elvárásaihoz, hiszen sokszor kiderül, hogy a fiatalok hiába jártak iskolába, nem készültek fel a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac elvárásaihoz igazítsuk hozzá az oktatást. Ami az európai alapok felhasználását illeti az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban, ez nagyon fontos, különösen azokban az országokban, ahol az ifjúsági munkanélküliség a legjelentősebb. Ezek az országok európai segítség nélkül nem tudnak kilábalni a válságból, és ez a legsúlyosabban a fiatalokat sújtja. A munkanélküliség nyilván a legnagyobb aggályok közé tartozik jelen pillanatban az Európai Unióban, és ha nem teszünk megfelelő erőfeszítést, akkor nem tudjuk megvalósítani a 2020-as stratégiában magunk elé tűzött célokat. Hiszen ott arról beszéltünk, hogy mindenkinek legyen minőségi munkahelye, ezt kell elérnünk, hogy a fiatalok is kikerüljenek a munkanélküliség csapdájából és munkát találjanak. Az előadó beszélt már a mobilitásról is, ez is egy nagyon lényeges szempont, hogy a fiatalok a tagállamok között, régiók között szabadon mozoghassanak munkát keresve azokban a térségekben, ahol a képzettségük a leginkább igényelt, illetve a legmegfelelőbb. Ehhez a mobilitáshoz tudnunk kell, hogy ez akkor pozitív, ha jobb munkahelyet találnak a fiatalok, és egy olyat, amely jobban illeszkedik a képzettségükhöz, de az már negatív jelenség, ami például Spanyolországban történik, egyfajta agyelszívás, hogy a legfelkészültebb, legtanultabb fiatalok hagyják el Spanyolországot, legtöbbször Németországba mennek, és kevés a remény, hogy visszatérnek. Ezért fontos a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, hogy ha a fiatalok a saját országukban vagy régiókban szeretnének elhelyezkedni, ezt meg tudják tenni. Ezért lényeges, hogy minden régióban kidolgozzunk, különösen a leghátrányosabb helyzetű régiókra gondolok, kidolgozzunk olyan megoldásokat, amelyekkel ez az helyzet megoldható. Az európai alapok ilyen eszközök, vagyis ezekkel is meg lehet próbálni a lakosságot megtartani. A KKV-k támogatása is fontos e tekintetben. Mindenki tudja, hogy a KKV-k teremtik a legtöbb munkahelyet. Jelen pillanatban ahhoz, hogy fel tudjanak venni fiatalokat, ezért támogatni kell őket pénzügyileg, hogy ezekhez a pénzügyi erőforrásokhoz könnyebben hozzáférjenek. Ez talán az egyik legfontosabb pontja ennek a jelentésnek. Lesznek majd további módosítók, amelyekkel majd konkretizálni szeretnénk a jelentés tartalmát. Karina Deris nincs itt. Anna szeretne beszélni a saját frakciója nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm. E, saját nyelvén kívánok akkor Alves úrnak reagálni. És Elnézést kérek, hogyha portugálul hibákat vétek. Beszélünk a bizonytalan munkahelyekről és a munkanélküliségről általában, és Ön említi azt is, hogy a kormányok nem elég elkötelezettek, ami azt jelenti, hogy nincsenek lehetőségei a fiataloknak. Spanyolországban történt egy sor munkaügyi reform, E, emellett e, csökkentették a támogatásokat és a kutatási programokat is. E, ez okozta azt az agyelszívást, amire a néppárt is utalt. 200 ezer ember hagyta el az elmúlt három évben hazámat. Általában más EU tagállamokba költöznek, ahol sokkal jobban fizetett állásokat találnak. Portugáliában, Galíciában vagy Spanyolországban lettek kiképezve az egyetemeken, és aztán a nagy multi kutatóközpontok elhalásszák őket, soha nem térnek vissza hazájukba, ez egy elveszett generáció, ez kivándorlók generációja. Emlékeznek a 70-es évekre, amikor nagyon sok portugál és galíciai eh, hagyta ott eh, hazáját és eh, telepedett át máshova, Európába? Ugyanez a 21. században, ugyanez látszik, ugyanez az agyelszívás. Falar de asimetrias. No ha que confundir nunca a mobilidade con a... Ez a jelentés erről az aszimetriáról is szól a mobilitás az nem szabad, hogy egyoldalú kiáramlást jelentsen. A mobilitás egy csodálatos dolog, hogyha kétirányú mozgást jelent, hogy érkeznek és, és mennek el az emberek. Ugyanakkor a mobilitás az nem lehet az a fügefalevél, amelyel eltakarjuk a, azt az exoduszt, azt az agyelszívást, ami, ami, ami folyamatban van. Ezt látjuk már évek óta a nagyarányú kivándorlást, és ez tényleg felveti annak a kockázatát, veszélyét, hogy egy egész generációt veszíthetünk el. És én azt gondolom, hogy a mi módosítóink tényleg megérdemlik azt, hogy átgondoljuk őket alaposan. Köszönöm, mondja az elnök. Son. Nagyon fontos kérdésről van szó mindannyiunkat foglalkoztat. Tragikus, hogy, hogy ilyen sok fiatalnak nincs munkahelye, különösen amikor úgy nőnek fel, szüleiktől azt hallják, amikor iskolába járnak, akkor azt mondják, hogy ha tanulsz, lesz munkád. Ez egy nagyon komoly pszichológiai, pszichés kihívás legtöbbjük számára. E, próbálunk tenni valamit ezért az európai szinten az ifjúsági garancia erre példa, ugyanakkor néhány dologra kitérnék. Az első az az, hogy vannak olyan fiatalok, akik akik olyan munkahelyet kapnak, amely nem kizsákmányolást jelent, a cégek, ki, a cégek ki, kihasználják azt, hogy sokan jelentkező egy munkahelyre, E, és e, elnézést, e, éppen kizsákmányolják őket, mert rövidtávú munka, munkát adnak nekik, alacsony jövedelmet, vagy minimálbért adnak nekik, és ezzel is csinálnunk kell valamit, mert a fiatalok nem ezt a bánásmódot ér, ér, érdemlik meg. Emellett van egy másik veszély, hogy azok, akik interjúról interjúra járnak, és ott megalázzák őket, és én láttam ilyeneket, láttam olyan, beszéltem olyan fiatalokkal, akik nagy távolságra elutaznak, órákat vesznek részt, órákat készülnek egy interjúra, reménykednek abban, hogy visszahívják őket, aztán megcsinálják a 3-4 órás interjút, és még csak annyira sem udvarias a cég, hogy válaszoljon nekik, vagy pedig egy nagyon durva választ küld. Elvárható minimum, hogy a cégek akkor is értesítsék a fiatalokat, hogy nem kapták meg, és adott esetben bátorítsák őket, mondják meg nekik, hogy miben lehetne a készségeiket javítani, ugyanis nagy illúzióvesztés a sok negatív kimenetelő interjú, hogyha állandóan rosszul sikerülnek ezek az interjúk, csináljuk, akkor egy idő után megunják, ezek a fiatalok illúzióikat vesztik, vagy szélsőséges mozgalmakhoz csatlakoznak, mert úgy érzik, hogy a társadalom szemét módon bánik velük, tehát ez egy veszély, amire reagálnunk kell. A raportőr említette az oktatást is, Eh, ugyanakkor azt is eh, eh, el kell mondani, hogy két millió betöltet, betölteten álláshely van Európában, ahova nem találnak megfelelő embereket. Ezért az oktatás is felelős. Az oktatás nem igazította a saját kínálatát az üzleti világ keresletéhez erre is oda kell figyelni. Emellett az oktatásnak nagyobb felelősséget kell vállalniuk azért, hogy a kibocsátott ex-diákok, ex-hallgatók mennyire tudják felhasználni a papírokat. Nem lehet azt, hogy egy iskola semmilyen felelősséget nem vállal az általa kibocsátott diákokért, nem is érdekli az általa kibocsátott diákok sorsa külön oda kell figyelni arra, hogy az oktatási helyzetet hozzáigazítsuk az üzleti szféra állandóan változó igényeihez. Tehát a kurikulumnak, a, a felajánlott tan, tanrendnek meg kell felelnie, összhangban kell lennie az üzleti világ igényeivel és elvárásaival a legtöbb KKV, ha meghallgatják őket, arról fog panaszkodni, hogy a sok szabályozás és a sok bürokrácia bénítja meg és nehezíti meg az ő életüket. Mi egy 20%-os bürokrácia csökkentés mellett köteleztük el magunkat 2020-ig. Ez önmagában is segítené a lehetőségek növelését. Nyilvánvaló, hogy gyorsan nem tudjuk megoldani ezt a problémát, egyes Európán kívüli e, események segíteni fognak bennünket, például a bankok szabályozása, e, amelynek révén talán több hitelt kaphatnak a vállalkozások is, e, illetve az egységes európai szabvány is Európán belül segíti majd a fiatalok munkához jutását. Ezek hosszú távú projektek, ugyanakkor az ifjúsági garancia és egyéb rövid távú eszközök megfelelően kell, hogy működjenek, pozitív légkört kell teremteni a fiatalok számára, akik, amikor majd megkapják ezeket az ifjúsági garanciás munkahelyeket, remélhetőleg megfelelő környezetben, munkahelyi környezetben is fognak tudni dolgozni. Louis, nem tudom, hogy szeretne valamit még a végén mondani. Köszönöm szépen csak szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzáfűzött gondolatokért. Valóban egy nagyon fontos szempontról van szó, a mobilitás különösen nagyon fontos szempont, és az egész kivándorlási kérdés is nagyon fontos nem azt szeretnék, hogy az fiatalok elhagyjanak bennünket, hanem azt akarjuk, hogy hozzájáruljanak a helyi gazdaság erősítéséhez. Éppen ezért szükség van az együttműködésre, annak érdekében, hogy ezek a fiatalok saját lakóhelyükön találhassanak munka lehetőséget. Szükség van itt egy egyensúlyi helyzet kialakítására, egyensúlyra a déli országok vonatkozásában, hiszen ők nagyon súlyos válságjelenséggel szembesülnek. Szükségük van arra, hogy azonnal fenntartható megoldásokra tehessenek szert. De vannak itt alapvető problémák ezekre a problémákra már ma el kell kezdenünk megoldásokat keresni annak érdekében, hogy ahogy Eson Kelly el is mondta, akadályozzuk meg fiatal emberek kizsákmányolását, a helyzetükkel való visszaélést, adott esetben kapnak ugyan állásajánlatot, de rendkívül alacsony bérezés mellett, vagy nagyon gyakran az is előfordul, hogy az általuk elvégzett feladatoknak nem sok közük van a képzettségükhöz éppen ezért szükség van arra, hogy megvédjük őket. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, és nagyon örülök, hogy együttműködhetek az árnyék jelentéstevőkkel, és bármilyen más kollégával, aki szeretne hozzájárulni a jelentésemhez hiszen egy nagyon súlyos problémát vizsgálunk közösen. Köszönöm szépen! Akkor az utolsó lépés a módosítók benyújtásának határideje jövő hétfő 6 óra, hiszen szavaznunk is kell erről a kérdésről, és ezzel le is zárom a rendet, és ami megmaradt egyéb kérdések, és szeretnék arról is tájékoztatást adni, hogy 19-én, 20-án lesz a következő ülésünk júniusban. Köszönöm szépen. Uh, um,